Proszę Państwa, 15 minut minęło akademickie. El, letelt az akadémiai negyed óra, ahogy mondani szoktuk, úgyhogy kezdjük el a munkát, hiszen nagyszerű vendégeink vannak itt ma körünkben. Kutatók, szakértők, Mint tudják, a mai meghallgatás témája, hogy hogyan lehet javítani az európai növényi fehérje ellátást. Üdvözlöm körünkben az összes vendégünket. Csak néhány bevezető szót szeretnék mondani. Ahogyan minnyáján tudják, az európai mezőgazdaság ban hiányzik a proteinforrás, forrás. Nem elegendő protein áll rendelkezésre, és valóban arra van szükség, hogy értékeléseket hajtsunk végre, és megállapítsuk, hogyan lehet javítani a protein ellátást. Jó és célra vezető volna, hogyha javítanánk a magas protein vagy fehérje tartalmú termékek öm, részarányát, De bizony néha egyszerűbbnek tűnik szóját termelni, mint a kutatásra és a fejlesztésre fordítani nagy forrásokat annak érdekében, hogy a protein tartalmú növények hozamát javítani tudjuk. Ez a probléma, melyel ma foglalkozunk a mai meghallgatásunk során. Ugyanakkor a civil szervezetek részéről, az NGO-k részéről komoly nyomás nehezkedik ránk. Több szekciót tartunk. Nem egyszerre mutatom be ez a felszólalóikat, hanem akkor, amikor felszólalnak. Először is professzor dr. Bernhard C. Schäfernek adom meg majd a szót, aki az innovatív növénynemesítés és növény nevelési rendszerekben rejlő proteinellátási esély címmel tart előadást zöldségekkel foglalkozik Schäfer professzor a Dél-Vesztfáliai Egyetemen, Zőzdben, Németországban, és ezen növények vetését és termelését támogatja. Schäfer professzor után dr. Andrzej Gonzovszkinak adom meg a szót, aki a politikai tudományok doktora. Ezen felül a mezőgazdasági tudományok habilitált doktora. és a diplomáciai szolgálatban is dolgozott, nagykövet volt, az Európai Unióhoz akreditált nagykövete volt Lengyelországnak. A két előadás után pedig kérdéseket lehet intézni az előadóinkhoz. <coughs> és észrevételeket lehet tenni, de először tehát megadom Schäfer professzornak a szót. Parancsoljon! Ja, Herr Vorsitzender, meine... Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, igen, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak, hogy itt felszólalhatok. A témámat már említették, hat területről szeretnék beszélni, először a termelési területről. A négy fontos hüvelyes, a szója, a lupin, a bab és a lencse szempontjából itt a fő öm, területeket látják, csökken a kivetési terület a négy területen. Az elmúlt évben és 2015-ben azonban növekszik a vetési terület, a nagy kultúrák tekintetében. Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a növényi fehérjével való ellátás Európában meglehetősen deficiter hiányosságok mutatkoznak összességében, tehát 70%-os hiány mutatkozik, a, amelyet a szója importokkal pótlunk vagy fedünk le. Tehát egyrészt csökken a kivetési terület, másrészt pedig nagy hiány mutatkozik a növényi proteinek tekintetében. A közös agrárpolitika, a KAP 2014-ben a greening, a kizöldítés tekintetében növekedést irányzott elő, és azt is mondhatjuk, hogy a biológiailag működő, a biogazdaságok már az ilyesfajta öm, hüvelyeseket gyakran vetik, a vetés forgóba, legfeljebb az ökogazdaság során növelhető még tehát a terület. Hogyha nagyobb, illetve itt már nem növelhető, ezért a hagyományosan gazdálkodó üzemekben kell a vetési területet növelni. A vetési terület növekedéséhez hozzájárulhatna a greening tényező, a kizöldítési tényező növekedése. Most 0,7 az egyhez faktorral dolgozunk, ám ma már az egy az egyes kizöldítési tényezővel volna érdemes dolgozni. Érdemes, érdekes fejlődés, fejlemény az emberi táplálkozás során, hogy új termékeket hoznak létre hiszen a fehérje tartalmú növények a laktató érték tekintetében, laktatóság tekintetében hasznosak, csökkentik a, a vérnyomást, a szénhidrátokat protein tartalmú termékekkel lehet cserélni, és a koleszterin szintet is csökkenti ez, és ezzel pedig font, ráadásul fontos táplálkozás fiziológiai tartalmakat, anyagokat tartalmaz, mint magnézium, vas, szink, ahogy láthatják. Éppen ezért egyre növekedni fog a fehérje tartalmú növények iránti kereslet. Azt hiszem, hogy önök számára egyértelmű, de általában pozitív hatása van ezeknek a növényeknek, például ha az üvegházhatású gázok kibocsátását vizsgáljuk meg, összevetve fehérje kilogram hasonlítva a hússal. A vízfelhasználást is, illetve a foszilis energiaforrások felhasználására vetítjük ki az egy kiló előállítást. Tehát voltak éppen két pozitív hatás kapcsolódik itt össze, egyrészt a fenntarthatóság, valamint az emberi, egész, az emberi táplálék egészségesebbé válásának lehetősége. Ezen túl pedig a mezőgazdasági termőterületre is pozitíven hasz, ha, pozitív kihatással vannak, hiszen azt látjuk, hogy mind a területre vonatkozó, mind a termékre vonatkozó széndiokszid kibocsátás csökkenthető a hüvelyesek kivetésével. Ezen felül azt is látjuk, hogy további, lehet, további es, hatást lehet elérni, például a növényvédőszerek, szerek, vagy a peszticidek mennyiségének csökkentésével. Egyre jobb hozamú magokat állítanak elő, növelni lehet a hozamot, ráadásul ha hüvelyest vetünk ki, akkor a következő, a termés vetésforgóban következő módon kivetett növényeknek nem kell annyi peszticidet adni, nem kell annyi talajfertőtlenítőt használni. Mi több például a giliszta sűrűség a talajban is nő, és ez is jót tesz a talaj minőségének. Ezen felül pedig eh, konzerváló hatással is vannak ezek a, ezek a eh, növények. Azaz tehát komplex és pozitív kihatással vannak a talajminőségre, a vetésforgóra, az élelmiszer minőségére, a széndiokszid kibocsátásra, összességében, tehát még a hagyományos növénynevelési rendszerben is jelentős rezisztencia alakíthatunk, és csökkenthető a peszticidek, a felhasznált peszticidek mennyisége. Így tehát a modern termőterület gazdálkodási rendszerekhez hozzátartozik a hüvelyesek. Hozzátartoznak a hüvelyesek. Csökkenthető tehát ilyen módon a gyom mennyisége is. Milyen problémák, milyen korlátokba ütközünk. Német például azt mondhatom, hogy a növényvédő szerek, főleg a herbicidek tekintetében bizonyos korlátozások érvényesek, amelyek oda vezethetnek, hogy a hüvelyesek még nagy, nem kapnak további nagy részarányt. Általában a herbicideket újra regisztrálják, és vélhetőleg Németországban nem lesz egy olyan herbicid, amelyet bizonyos gyomok ellen használni lehet a regisztráció után. A piramikát a fekete bab, póloska elleni növényvédőszer engedélyezése véget ér, nem valószínű, hogy új szereket engedélyeztetnek, a piac túl kicsi. További korlátokba is ütközünk. Gyenge a piac, nem elég jó versenyképesség, gyakran alacsonyak az árak, és bizonyos ö, piaci szegmenteseket nem lehet ellátni hiányzik a tudás a hüvelyesek alkalmazásáról. A szója teljesen standardá vált, a szója minőségét mindenki ismeri, a szója könnyen hozzáférhető is. És itt gyakran hiányzó vagy nem átlátható értékteremtési hálózatok jönnek létre. Melyek az ajánlásaim? A hagyományos termelés szempontjából a harmonizáció és az egyszerűsítés nagyon fontos a peszticidek, a növényvédőszerek regisztrációja területén. Egyszerűsítésre és harmonizációra van tehát szükség. A greening tekintetében, a kizöldítés tekintetében a tényezőt egy az egyre javaslom megemelni, és új vertikumok jöhetnek létre, ezeket is támogatni kell, ezen felül pedig olyan helyzetet kell létrehozni, hogy versenyképesek legyenek a hazai, európai hüvelyesek a tengeren túli szójával. Ezek a fő üzeneteim, köszönöm a figyelmüket, és persze minden kérdésüket szívesen megválaszolom. Köszönöm, w tej Köszönöm szépen a professzor úrnak. Most eh, Kaszowski eh, professzor urat kérem, hogy foglaljon itt helyet mellettünk. Thank you very much. Eh, Mr. Sherman, Dr. Tisztelt elnök úr, Gratulálok önnek, hogy felismerte ennek a, fontos, ennek a témának a fontosságát, a szója eh, bab importjának a kérdését. Hadd eh, említsem azonban meg, hogy egyes más ágazatok is kifejezetten függenek ettől az importtól, például az energia függőség miatt. Azzal kapcsolatban, az élelmiszerre kapcsolatban más a helyzet, mégpedig azért, mert az a népesség szám drámaian növekedett, és 60, illetve 110 kal növelni kell az táplálék előállítást emiatt. Hadd térjek ki a legfontosabb pontokra. A mezőgazdasági politikák fontosságával szeretném kezdeni, és ennek érdekében össze fogom hasonlítani az Európai Unió mezőgazdasági politikáját a brazil mezőgazdasági politikával. Ehhez különböző módszereket lehet használni. Én itt a szintetikus indikátorokat alkalmazom a mezőgazdasági bruttó termelés értékét fogom alapul venni. Brazíliában és Európai Unióban vizsgálhatjuk meg a 70-es évektől a jelenlegi időkig a mezőgazdasági termelés alakulását. Az elmúlt két, az első két évtizedben az Európai Unióban növekedett a mezőgazdasági termés, aztán stabilizálódott. Brazília esetében folyamatos növekedést láthatunk. Ez a prezentáció a szójababra vonatkozik, úgyhogy most nézzük meg konkrétan a szójabab helyzetét, nem csak a szójababét, hanem általában a brazil mezőgazdaságét. Brazíliát évtizedekig kávé és cukor exportőrnek ismerték. A 20. század elején aztán marha, csirke és szója bab exportőr lett, ez az ország jelentős exportőr. És most nézzük meg a szója bab piacot globális szinten, ahogy itt láthatják, ezen a képen, ezen a grafikán, az, ez az USA mezőgazdasági minisztérium a rendelkezésre. Brazília most a szójabab vezető exportőre, és a jövőben is valószínűleg így is marad ez. Nézzük meg az importot. A legfontosabb importőr Kína. Az Európai Unió a második helyen áll elnök úr ezt ön is említette. Most akkor térjünk rá a prezentáció másik részére, az Európai Uniónak miért van problémája a növényi fehérje ellátással. Hogyha megnézzük a technológiai szempontot, nincs nagy különbség a búzatermelés például és a szójabab termelés között, ugyanaz a technológia majdnem, és majdnem ugyanazokat a képeket lehet használni. Ha megnézzük az exportőröket, ez érdekes, ez Európai Unió az első számú exportőr volt és sokáig, most és szójabban pedig a legfontosabb importőr kérdés, hogy az európai gazdák miért nem követik az amerikai gazdák példáját, akik a csikágói tőzsde árutősde előrejelzései alapul véve döntik el, hogy búzát vagy szójababot termeljenek. A válasz részben a következő. Az USA esetében a szójabab és a búza hozama nagyjából hasonló, de Franciaországban egészen eltérő a helyzet. A búza hozam Franciaországban két-háromszor magasabb, mint a szója bab hozam. Hasonló a helyzet, hogyha megnézzük az Európai Uniót általánosságban, legalábbis a 27 országot, megnézzük a búzahozamot, illetve a fehérje növények, növények hozamát. Itt is a búzahozam kétszer annyi, a kétszer akkora, mint a fehérje növények hozama. Kérdés, hogy a fehérje növények az Európai Unióban árva növényeknek számítanak-e? A választ a mezőgazdasági, európai mezőgazdasági kitekintésben lehet megtalálni. Ebben mm, kijelentik, hogy csökkent a, csökkent a, szó, a fehérje növények termelése azért, mert ez gazdaságleg nem, hat, nem ö, vonzó, ö, azért, mert vámmentesen lehet importálni. Ö, ami a eh, protein növények eh, termelését illeti, itt látják, hogy eh, elég alacsony a hüvelyeseknek az aránya. Ha megnézzük a 60-as éveket, amikor a közös mezőgazdasági politika, még mielőtt a mezőgazdasági politika elfogadásra került, onnantól kezdve csökkent az erre szánt területek aránya, és a közös mezőgazdasági politika bevezetésével a protein növényekre szánt területek aránya csökkent, Brazíliában pedig ennek az ellentéte igaz, a mezőgazdasági politika elfogadásával a szójabab termelő területek elterjedtek. Miért? Azért, mert ezek, ezeknek a, ezeket ösztönözték. Ahogy Theodor William Schulz is mondta, aki Nobel-díjat nyert, kapott 79-ben, a gazdák még a homokból is tudnak aranyat csinálni, hogyha ezt megfizetik nekik. Hogyha ezt megvizsgáljuk egy kicsit közelebbről, a szója bab ellenségei, az a vámmentes import 65, tehát ez az Európai Uniós vámmentes import 65%-a ezen típusú árukra vonatkozik, és emellett egy kicsit szkeptikus vagyok a közös mezőgazdasági politikának a hatásával kapcsolatban is, ahogy Sefer professzor is mondta, most azért apró pozitív változások vannak, de nem igazán túl jelentősek. Ha megnézzük a kutatás fejlesztés számait, azt látjuk, hogy a legrelevánsabb projektek, amelyek a protein növényekre vonatkoznak, kevesebb mint 20 millió eurót kaptak, hogyha ezt összehasonlítjuk azzal a 4 milliárddal, amit a mezőgazdasági kutatásra szánnak, látjuk, hogy a protein növények kutatásának a támogatása nem az elsődleges prioritás. milyen megoldást lehetne itt találni a nagy, erre a nagy problémára? Először is csak úgy tudjuk növelni a növényi termelést, hogyha biológiai diversifikációt valósítunk meg, új gazdasági incentívákat, és az import diversifikációját is meg kell gondolni. Most nézzünk, nézzük meg az első pontot, ami a biológiai diversifikációt illeti. Láthatják, hogy a különböző Európai Unióban termesztett növények, növényfajtáktól fajták, a különböző a protein tartalma is 15-től kb. 35%-ig. Minimum, maximum tartalom 14 és kb. 40 százalék között van, tehát hatalmas a potenciál a gazdák számára arra, hogy javítsák a helyzetet, amely, ami összefügg a protein termelése. Aztán az új gazdasági incentívák, nitrogén fixációs kompenzáció, illetve import vámok bevezetése. Ami ami a hüvelyeseket illeti, mint ahogy mindenki tudja, a nitrogén megkötés kompenzáció nagyon fontos kérdés, ahogy ezt megállapítottuk a jelent illetve megállapította a nevő jelentésében McIntyre asszony, a nitrogén ö, ö, trágyák nagyon nagy hozamot hoznak, de 50%-ban felelősek a foszilis energiáért, amelyet a mezőgazdaság felhasznál. Tehát ez szennyezi a környezetet, és másodszor úgy tűnik számomra, hogy az szójabab import kapcsolatban, hogyha ezekre vámokat vetünk ki, ez lehet esetleg hatással az európai termelésre. Hogyha megnézzük a helyzetet az import részéről, mi a helyzet Kelet-Európában? Ukrajna, Oroszország. Szorosabb kapcsolatokat ápolni a kontinensünk ezen részével nem csak a gazdák számára lenne pozitív, hanem gazdaságpolitikai szempontból is. Most térjünk rá a konklúziókra. Technológiailag a búza termelés és a szójabab termelés között nagy különbség nincs. A nagyon magas szójabab import okait megállapíthattuk, azért, mert vámmentes a növényi protein importja, e, e, az európai e, protein növények alacsony hozama, nincs megfelelő kutatás, fejlesztés, nincs megfelelő politikai szándék, és az importot nem diversifikáljuk. Az eszközök rendelkezésre állnak, de én egy kicsit pessimista vagyok, mert nincs elég politikai akarat arra, hogy megoldjuk a súlyos növényi protein függőséget. Miért? A GMO-k miatt részben, a lobby csoportok miatt, és véleményem szerint nem eléggé hatékony azok munkáják, akik a közös mezőgazdasági politika különböző szintjein dolgoznak, és leginkább pedig a gazdák ösztönzése, ösztönzésének hiánya a probléma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az érdekes előadásokat, és nagyon röviden, lényegre törően adták őket elő. Úgyhogy most kérdéseket lehet feltenni a szakértőinkhez. Az első felszólalónk Tarabella úr lesz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezeket az érdekes előadásokat. Néhány évvel ezelőtt egy francia professzort hallhattunk, Marc Dufumiét, itt a parlamentben, aki akkor azt mondta, hogy a Blair House megállapodásokat rúgjuk fel, mert ez a kiotói megállapodással ellentétes. Vagyis ő azt mondta, hogy 75%-át a húsunknak beszerezzük az Egyesült Államoktól, tehát importálunk. Én, ha jól értettem, ön azt mondta, hogy jó lenne, hogyha a szomszédainkkal megállapodnánk, és hogy legyen egy olyan Európai Uniós stratégia, ahol például Romániában, Lengyelországban meg lehetne oldani ezeket a problémákat, lehet, hogy nem lehetne teljesen nullára csökkenteni, de mégis az amerikai függésünket le lehetne csökkenteni a növényeredetű fehérje források tekintetében. Mit gondolnak önök azzal kapcsolatban, hogy milyen stratégiát kellene a kapon belül megvalósítanunk, ahogy önök elmondták, a növényeredetű proteinforrások, a a szétválasztás esetében tovább kell menni ebben a tekintetben. Tehát önök szerint milyen stratégiákat lehetne alkalmazni annak érdekében, hogy igazi európai stratégiát alakítsunk ki, arra vonatkozólag, hogy itt Európában egymással megállapodásra jutva csökkentsük a kitettségünket az amerikai importnak. De lehetne akár Ukrajnáról, vagy más szomszédos államokról is beszélni ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. Hajzlin képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm az előadásokat, remélem, hogy olvasták a 2011-es jelentésünket, melyben az Európai Parlament az európai protein deficit hosszú távú problémájáról szólalt meg. Én voltam a jelentéstevő. Látszik, hogy a téma nem új és néhány évvel, évvel ezelőtt egy ugyanilyen meghallgatást tartottunk, ahol világosá vált, hogy van egy hiány, a hiány nem csökken, csak abban mindenfajta óvatos próbálkozás történt, hogy egy greening intézkedésként számoljuk ezt be, de nem kapott lendületet a szemes hüvelyesek termelése. Vannak nagy lobbik, akik mondhatni ellen érdekeltek mondta ezt, milyen lobby csoportra gondolt, kérem? A kolléga Blairhoz megállapodást említettem. Voltak éppen ez is hozzátartozik a valósághoz, hogy nekünk politikailag be kellene avatkoznunk. Ön Európát és Brazíliát hasonlított össze, de remélem, hogy ezen összehasonlításokra nincs, nincs szükségünk, mert úgy, ahogy Argentínában és Brazíliában szóját termelnek, ez nem fenntartható termelés, ebben nincs vita, ez, ez nem mérce számunkra. A kérdés ugyanakkor az, hogy miért nem áll még mindig elegendő kutatási pénz rendelkezésre, hiszen a tény, tényeket felmutattam már 2014-es jelentésemben is. Miért nem ö, számoljuk be a klímacélokat? Miért nem mondjuk azt, hogy ö, a nitrogénnal takarékosabban bánhatunk. És miért nem mondjuk azt, hogy az emisszió csökkentés stratégiát beépítjük a mezőgazdasági politikába. Az energia biztos itt volt ma délelőtt, és egyetértett ezzel a céllal. létezik, tehát lehetőségként, hogy szemes hüvelyéseket termeljünk, de mégsem élnek vele. Séfer úrhoz volna egy-két kérdésem, meg kell, hogy mondjam, kicsit meglepett, amit mondott. Egyrészt a lucernát, vagy a, vagy a, szóval a lucernát nem említette, Márpedig a lucernam nagyon nagy szerepet játszhat például a szarvasmarhák táplálása során. Ugyanakkor a problémám nem csak az, hogy nem elegendő növényvédőszer áll majd rendelkezésre a jövőben, hát bocsánatot kérek, de biogazdaságok bebizonyítják, hogy növényvédőszer nélkül vagy alternatív növényvédőszerekkel lehet termelni. Nem látom ezt problémának. Ugyanakkor jelentésemben szóltam arról, hogy a hagyományos mezőgazdaságban hiányzik a tudás hogy a lucernát vagy a szemes hüvelyeseket hogy kell termelni. Tehát a hagyományos mezőgazdaságban el kell újra terjeszteni a szemes hüvelyesekről a tudást. Darf ich direkt darauf antworten, Häusling? Válaszolhatok erre egyből, Häusling úr? Hát a lóhere és a lucerna tekintetében teljesen egyetértek. Kihagytam ezt, mert nem tartozik a szemes hüvelység témájában azonban a növényvédőszerekre válaszolni szeretnék. Én bizony látom a biogazdaságok problémáját, hiszen gyakran a hagyományos mezőgazdasági termelés hozamának az egy harmadát hozzák. Azt kell, hogy mondjam, hogy fokozódik a helyzet, és a mi gazdaságunkban 25 éve dolgozunk már szemes hüvelyésekkel, és azt kell, hogy mondjam, hogy a növényvédőszerek nem állnak rendelkezésre, de lassan már a biogazdaságokkal is probléma van, hiszen ők a vetésforgóba forgóba túl gyakran vetnek hüvelyeseket. Szóval a hagyományos mezőgazdaságban ösztönzőket kell kialakítani, és valóban túl kevés eszköz áll rendelkezésünkre. Mi már hosszú ideje dolgozunk ezen a témán, mondom, nem értek teljesen egyelőn, egyet önnel, ahogy láthatja, abszolút intenzív vélemény cserében vagyok a biogazdaságokkal. Nem arról van szó, hogy ne tudnánk, hogy hogyan dolgoznak. Ugyanakkor egy problémát mégis csak ki szeretnék emelni. Egy körforgással állunk szemben, amely ez ideig rossz irányba mutat. Túl, túl, túl kevés volt a kutatás, túl kevés mennyiség jelent meg a piacon, ilyen módon a piac nem jel, mutatta az érdeklődését a termék iránt, a termény iránt, ha nincs piaci érdeklődés, akkor pedig nem vetik a szemes hüvelyeseket, tehát ilyen módon ezt az ördögi kört kell áttörni. A greeningben valóban egy ilyen lehetőség rejlik, egyszerre csak, hiszen látszik, hogy van egy kereslet a piacon, és ezért a greeninggel növelni lehetne a vetési területeket. Des. Köszönöm, Dess úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadásokat is. Sok mindennel egyetérthetek az abból, amit itt hang, hallottunk. Én voltam a környékünkön az első 60-as években, aki repcét vetett ki, és csak pozitív tapasztalatom volt. A repce után, és az ájlokban ezt nem számítják be, az őszi búzánál tíz mázsával nagyobb hozamat értünk el, és még a második kivetési évben is az őszi búzával, vagy őszi árpával öt mázsával nagyobb hozamat értünk el. Azt gondolom, hogy az állók rendszerben ezt valamilyen módon be kell számítani. Hajzling úr, nem kell mindig általánosítani. Van olyan brazil farmer, aki 1988 óta ismerek, 2400 hektáron gazdálkodik, 700 hektár őserdeje van, ebből egy fát se vág ki, és a 2400 hektárból 600 hektár mezőgazdasági területe van. Matto Grosszóba egyszer gyere velem, nézd meg, ő nem rabló gazdaságot folytat, hanem igenis termékenyebb a talajma, mint 20 évvel ezelőtt, tehát az ilyen általános ítéletekkel legyünk óvatosak, nagyon jó vetésforgó, amelyet alkalmaz ez a brazil gazda, és igenis nagyon jó a talaj minősége. Egy valamit még ki szeretnék emelni, hogy a repce nem csak a fehérje termelésében fontos, vannak a ez nem csak, hogy fehérje tartalmú takarmányt hoz létre a repce, hanem um, teljesen gén manipulálásmentes. Egyetértek egyébként azzal, amit előadónk mondta, hogy 0,7-ről egyre kell emelni a tényezőt, a koeficienst. Ezt egy delegált jogi aktussal végre lehet hajtani ám az Agri Szakbizottság fellépése nélkül a faktor ma 0,3 volna, és nem 0,7. És éppen tegnap mondtam a bizottsággal való vitában, hogy a delegált jogi aktust el is utasíthatjuk, hogyha nem értünk vele egyet, szóval Büszke vagyok arra, hogy 0,7-re sikerült a faktort növelni, és így sikerült a proteintartalmú növények eh, vetés arányát és termőterületét növelni. De egyetértek azzal, hogy egyre kell emelni ezt a koeficienst. A minden frakció egyetért egyébként ebben. Azon is dolgoznunk kell, hogy eh, az importoktól kevésbé függünk, azért mert saját protein tartalmú növényeket vetünk. Oui, merci, président. Köszönöm szépen. Mindenki tudja itt, hogy ez a téma, a szója nagyon fontos, és ez az állati protein mellett egy másik nagyon fontos termék. Ugyanakkor a szója termelés itt Európában csak egy kis részét fedi le az európai állattenyésztési igényeknek, illetve az élelmezési igényeknek. Franciaország és Európa hatalmas mennyiségeket importál Brazíliából, az Egyesült Államokból, de Argentinából is. És a szója jelenleg az OG, a GMO-k első beszivárgása Európába. Márpedig ezekkel kapcsolatban nagyon óvatosan gondolkodnak az európai fogyasztók. Franciaország, amely nagyon nagy behozatalra szorul ebben a tekintetben, és miután szabadkereskedni megállapodások 92-ben Európa és az Egyesült Államok között tették lehetővé ezeket a kereskedelmi megállapodásokat. A francia olajos magvakkal, illetve növényi fehérjékkel foglalkozó a gazdák szövetkezete szeretné Franciaország GMO mentességét megőrizni. 200 ezer hektár területet lehetne felszabadítani 2014-ben 40 ezer hektárról beszélhettünk ebben a tekintetben. 50%-át a proteineknek Franciaországban behozatalból próbálják meg megoldani. Szeretnénk elérni az önellátó, a, tehát az, az, hogy magunk meg tudjuk termelni ezt a mennyiséget, és jó lenne, hogyha a gazdák is növelnék a, a termelési felületeket ebből ezekből a tápanyagokból. Köszönöm szépen, Buda képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, teljesen világos az is, hogy nem lehet olyan állattenyésztést megvalósítani, amelyben nem veszük figyelembe a fehérje alapú takarmányt, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy a metán kibocsátás szempontjából ez hatással lenne a helyzetre. Nagyon magas az import szint Európában, egyrészt ott vannak a természeti körülmények, amelyek nem igazán tehetik lehetővé, hogy Európában szóját tudjunk termelni. Tehát ez egy nagyon fontos kiindulási pont, és aztán azt is figyelembe kellene vennünk, hogy korrekt módon kell ezeket az elemzéseket elvégezni, hiszen miért kell ilyen sokat importálni a Brazíliából, miért nem tudunk EU-s szinten szóját ter- termelni. Nos hát azért, mert hatalmas költség különbségek mutatkoznak. Brazíliából behozott szója termékek, gémondosított termékek, és ezt senki sem mondhatja, hogy ez nem így van, mert ez a helyzet. Ugyanakkor, amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió területén akarnánk a gémódosított szóját termelni, akkor arra nemet mondunk, de ugyanakkor pedig a gémódosított import szóját fogyasztjuk. Nem tudom, hogy elemezték-e a költség oldalát ennek a kérdésnek, vagyis arra gondolok, hogy a Brazíliában termelt szója tonna, tonnára levetített ára, illetve az Európában megtermett szója tonnára levetített ára között hatalmas különbségek mutatkoznak. Mindenki tudja azt, hogy a szója, a hagyományos szója nagyon sok kezelést igényel, ebből adódik, hogy annyival drágább. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezeket a protein alapú takarmányokat, illetve a GMO szóját ne hozzuk be, de ugyanakkor, hogyha nem akarunk politikai értelemben tenni valamit ezen a területen, akkor egy más európai megoldásra van szükség. Nem lehet, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, mert különben állandóan csak arról fogunk beszélni, hogy az ár, úgy teszünk, mintha az ár nem lenne egy fontos szempont, pedig az marad. Köszönöm. Posszelt úr. Nem. Köszönöm szépen. Uh, Flanagan képviselő. Köszönöm szépen, nos hát itt uh, a brazil miniszterrel is beszéltünk már, a mezőgazdasági miniszterrel, ő azt mondta, hogy majd ők fogják élelmezni a világot. Az Egyesült Államok ugyanezt mondja, most a Be Európai Bizottság is ugyanezt mondja. Ők is azt mondják, hogy a világot élelmeznünk kell, az éhes szájakat el kell látnunk, de miért tud, nem tudunk egy olyan rendszert kidolgozni, amelyben legalább saját magunkat el tudjuk látni. Ennek lenne a lény, ennek lenne igazán lényege. Mi lenne akkor, hogyha a brazil miniszter és a, az amerikai miniszterek is az egész világot el akarják látni, mi is, nos hát akkor hatalmas túltermelési válság következik majd ebből. És valóban ez-e a feladat, hogy az egész világot mi lássuk el? Én nem gondolom, hogy ez lenne a feladatunk. Az Európai Uniónak szerintem nem ez a feladata. Nem gondolom, hogy az embereket kellene élelmeznünk, nem gondolom. Lehet, hogy egyébként ez helyes lenne, de én mégsem gondolom így. Szerintem inkább próbáljunk meg az embereknek és a gazdáknak kedvezni itt Európában. Nem egészen értem, hogy honnan jön egyáltalán ez a gondolat, hogy az egész világot, az összes éhes szájat nekünk kellene ellátnunk. Ez egy nagy kérdésként merült fel bennem. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Én szeretném megköszönni a két felszólalót, akik nagyon érdekes elemzéseket tartattak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én azoknak, azok között vagyok, akik úgy gondoljuk, hogy ahogy Tarabella úr is elmondta, hogy stratégiai tervre van szükség az Európai Unióban a fehérje növények meghonosítása érdekében. A kap lenne ennek a felelőse. Ezt már láttuk az elmúlt reform folyamatban is, hogy ott ugye a decoupling kapcsán ezt már láthattuk, hogy a protein források esetében nem vagyunk önállóak, önellátóak, szerintem a kapnak itt mindenképpen szerepet kellene adni a kereskedelmi politikánkat is felül kellene vizsgálnunk, hiszen ma egészen más ismeretekkel rendelkezünk, és a kapot is hozzá kell igazutan, igazítanunk a klímaváltozás megelőzésére kialakított céljainkhoz. Tehát ez is kapcsolódik a ma délelőtti vitánkhoz. Nem szabad, hogy szemet hunyunk a fölött, hogy mi történik Brazíliában és az Egyesült Államokban, tehát ami a szójatermelést illeti, ez hatalmas mező, tehát ez, ez hatalmas nyomást gyakorol az amazoniai őserdők kiírtásával, a kipusztítására. Ezért lenne fontos az, hogy másfajtaképpen közelítsük meg a szomszédságpolitikánkat is, főként Ukrajnára gondolok, amely egy olyan ország, amelyet sokkal előnyösebben lehetne együttműködni az európai kihívások megoldása érdekében. Ezen a területen a mi politikai felelősségünk az is, hogy a kutatáspolitikánkat hozzáigazítsuk a jelenlegi helyzethez, tehát olyan eszközöket kell kidolgoznunk, amelyek révén vissza tudjuk nyerni autonómiánkat, európai önellátásra, autonómiára van szükség a fehérje tartalmú növények terén is. Ez egy fontos kihívás a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Castro, de Castro képviselő. Köszönöm szépen. Most hát az én kérdésem, mert egyébként már Buda úr is felvetette, Európa valóban nagy importőr szója tekintetében, főként Dél- és Észak-Amerikából importáljuk ezt a szóját. Több 100 ezer tonnáról beszélünk. Mi megpróbáltuk a kap reformon keresztül azokat az ösztönzőket beépíteni az európai rendszerbe, hogy az európai szója termelés is növekedhessen. De ettől függetlenül ezek a termelési felületek még mindig nagyon alacsonyak, ahogyan azt ők is be, önök is bebizonyították eh, a tanulmányaik során. Vajon lehetséges-e az, hogy itt Európában növeljük a szójatermelést, figyelembe véve azt, hogy 28 államból 19 GMO-mentes e, mezőgazdasági termelést ír elő, jogszabályi háttér, hát, háttere is ennek biztosítva van. Úgy tűnik, hogy GMO-s növényeket nem akar a többség termeszteni. Megoldható így egyáltalán a szója termelés? McGuinness képviselő. Köszönöm szépen. Idéznék a panelistáktól azzal kapcsolatban, hogy mennyire elfogadhatatlanul magas a szójaba behozatali szint. Mi az, ami önök szerint elfogadható lenne? 70% most az importaránya. Mit gondolnak önök, mi az, ami lehetséges, realista megközelítés ennek a csökkentésére? De Castro úrhoz pedig abban kapcsolódnék, hogy hogyan, mennyire realista az európai gazdák számára az, hogy GMO-mentes szóját termeljenek. Ezen kívül pedig az import vám visszaállítására gondolok, az Európai Unió képes egy ilyen megoldást alkalmazni. Ez egy politikai eszköz, amelynek az lenne a célja, hogy a belső termelést növeljük. Köszönöm. Denánó képviselő. Köszönöm szépen, amikor régiós elnök voltam, mindent megpróbáltam megtenni annak érdekében, hogy a gazdákat rábírjam arra, meggyőzzem őket, hogy, hogy áttérjenek a mm, protein növények termelésére. De nagyon nehéz volt ez, mert mindig azzal az érvel találtam magam szembe, hogy egyrészt a talajviszonyok nem olyanok, nincsen elég eső, és ráadásul a képzés is hiányos ezen a területen. Tehát én magam is felmerül bennem a kérdés, hogy egyáltalán milyen eszközöket tudnánk a gazdáknak a kezébe adni annak érdekében, hogy növeljék a protein tartalmú növénytermesztést. Ezzel ugyanis meg tudnánk oldani a probléma egy részét. Köszönöm. Hojszín képviselő. Röviden. Ez a vita már felmerült annak idején, Albert Dess is megerősítette, hogy a német gazdákat ez nagyon foglalkoztatja, de az embernek rögtön a repce jut az eszébe, amikor a fehérje növényekről van szó, pedig itt van a bab, meg másik is, mások is. Lehet, hogy túlságosan a hüvelyesekről beszélünk, pedig ezek is rendkívül nagy nitrogén kibocsátáshoz vezetnek. A másik oldalon pedig mindenki arról beszél, hogy a szóját kellene támogatni, a szóját termelést Európának azonban sokkal nagyobb, sokkal több olyan növény van Európában, amely kiváló hozamokkal kecsegtetne. Miért kell európai szóját termelni, hogyha ez máshogy lehet helyettesíteni más növénye? Az utolsó dolog Albert Deszre reagálva, Tudom, hogy ő mindig ismer egy gazdát, aki ezt meg azt megerősíti, de összességében azt hiszem, hogy nem tagadhatjuk le, hogy a szója termelés Argentínában és Brazíliában sem fenntartható. Én is jártam Brazíliában, Argentinában pedig még többet, az intenzív termelés területeken a, a vetésforgónak 80%-át teszi ki a szója bab, és hát ez, ez nem fenntartható, ezt sem tagadhatjuk le. Argentína és Brazília példáját pozitívként beállítani azért ez nem olyan egyszerű. Köszönöm szépen. Most pedig azt szeretném kérni a kedves vendégektől, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Elnézést, még bocsánat, elfelejtettem a bizottság képviselőjét felkérni. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót az Európai Bizottság képviselőjének, és köszönöm szépen azt is, hogy érdekes prezentációkat, vitát hallhattunk, csak néhány megjegyzésem lenne ezen a ponton. A prezentációk és az egész vita felvetette azt a kérdést, hogy hogy néznek ki azok a gazdasági faktorok, amelyek miatt kevésbé választják ezt a gazdálkodási formát az európai gazdák. Azután fontos lenne látni azt is, tisztán látni, hogy hogy néz ki a kereskedelmi rezsim. Valóban szinte zéró vagy nulla a behozatal, az import vám, de ugyanez a helyzet egyébként a gabonák tekintetében is. Ami pedig a kapot illeti, most ezzel kapcsolatban sok minden elhangzott, de hát igen sok eszköz működik jelenleg, amelynek az a célja, hogy a gazdaságon túlmutatva jövedelem pótlékot adjon a gazdáknak annak érdekében, hogy környezetvédelmi szempontból értékes termelésre térjenek át. Ami a greeninget illeti, itt is nagyon sok fontos követelménynek kell megfelelni. Itt van a vetésforgó, ami egy ilyen eszköz, és ez is a fehérje növények termeléséhez vezet el. Figyelembe kell venni a valóságot is, a vidékfejlesztés hosszú évek óta támogatta a proteintartalmú a növények termelését, ami pedig a kutatást illeti, erre is voltak utalások. Hát a Horizon 2020, illetve a 7. kutatási keretprogram mind európai dimenziójú projektek, azonban ezeket egészíti ki a nemzeti kutatási tervek. Az Európai Innovációs Partnerség szintén egy értek, tehát ennek is van egy kimondottan a proteintartalmú növényekkel foglalkozó munkacsoportja. Látunk azért javulást, fényt az alagút végén, tehát a valóság azért sosem fekete-fehér, mint ahogyan arra rámutattak önök is. Az európai gazdák gyakorlata, a vetésforgó esetében kimondhatjuk nyugodtan, bátran azt, hogy igenis, és ebben van szerepe a proteintartalmú növényeknek is. Köszönöm szépen! Most pedig visszaadom a szót a meghívott vendégeinknek, hogy választ adjanak a feltett kérdésekre. Ja, es waren eine ganze Reihe von... Äh, Számos kérdést kaptunk. Most akkor Hozling úrra reagálnék még egyszer. Elnézést, most hogy is volt ő, Hozling úr? Mi is volt a kérdése? A második kérdésem? hogy miért akarjuk mindenképpen az import szóját európai szójával helyettesíteni. Pontosan ezt akartam mondani, mondja Séfer úr. Nagyon érdekes kultúrák merülnek fel, a lóbab, illetve a borsó Franciaországban, Németországban fontos szerepet játszik, ez sokkal nagyobb hozamot hoz, mint amit a szója. Mégis azt gondolom, hogy fel kell ismernünk, hogy európai szinten vannak olyan korlátozások, amelyek a vetésforgó miatt merülnek fel. Tehát nyilván vannak olyan növények, amelyek 10%-ot nem, nem haladhatnak meg a hüvelyesek, a vetésforgóban a hüvelyesek közül, mert különben problémák merülnek fel. Tehát Németországban nem fogunk tudni komplett szója helyettesítőt találni. Azt hiszem, hogy inkább azt kellene elérni, hogy a szójának egy részét valami más forrásokból, hüvelyes forrásból pótoljuk, a szóját teljes mértékben leváltani, tehát a tengeren túlról érkezett szóját európai növényekkel leváltani, én ezt nem tudom elképzelni. Legalábbis Németországot tudom itt alapul venni, itt a vetésforgós korlátozások miatt nem valósulhat ez meg. Köszönöm szépen, Nelkozovszki úrnak is megadom a szót. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy ami az elemzést, illetve a hatástanulmányt illeti, a protein növényeknek igenis van környezetvédelmi hatása. A jelentés nagyon specifikus megoldást kínál a problémára. Mindemellett hadd mondjam el azt is, hogy először is ami a repcét illeti, láttuk, hogy túltermelés van. búzából a legnagyobb exportőrök vagyunk, de a legnagyobb importőrök vagyunk szójából, úgyhogy látom a dilemmát, nem egyszerű megoldani a problémát. Önök már említettek egy lehetséges megoldást, a különböző hozamok kérdésével kapcsolatban a búzára és a szójára vonatkozóan. Tehát ezt a problémát addig nem tudjuk megoldani, amíg ezt, amíg ezt gazdaságilag nem oldják meg. Elhangzott az is, hogy élelmiszer túrtermelés van, most ez egy művi helyzet, legalábbis, ami az Egyesült Államokat, Brazíliát illeti, ők azt állítják, hogy a világot tudnák élelmezni. Na most hadd utaljak itt a szubszaharai afrikai térségre, ahol 800 millió ember él, és itt bár megvalósul az élelmiszer hiány, és a migrációs trend is elindult, Észak-Afrikába érkeznek Dél-Afrikából rengetegen. Ahogy ön is elmondta, asszonyom, ami a célkitűzéseket illeti, igen, természetesen ez hatással lehet az árakra a külső piacokon. Ezért végig kell gondolnunk, hogy mi a legjobb eh, fellépési lehetőség, hiszen először is, amikor én elkezdtem a eh, munkámat eh, a nem egy nemesítői munkámat, nos, a nemesítés kezdeték lezárásától 9 év, míg a termőre fordul az a növény, tehát és további 5-7 évbe telik, még elkezdhetik valóban termelni azt a növényt a gazdák. Tehát ez, ez egy nagyon hosszú távú perspektíva. Azt sem szabad elfelejteni, hogy szója mellett számos más hüvelyest lehetne termelni, termeszteni, és ezek részben a szója termelést kiválthatnák. Úgyhogy szeretném még egyszer világossá tenni, hogy véleményem szerint, hogyha nincsen gazdasági döntés, gazdasági motiváltságú döntés, és itt megint csak voltak bizonyos megjegyzések azzal a tényel kapcsolatban, hogy a közös mezőgazdasági politika más hatása volt a mezőgazdaságra, mint a brazil mezőgazdasági politika. Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a kapot Európában bevezettük, nagyobb területen termeltünk hüvelyest, mint most. Ez csökkent időközben. Most ebben a trendben egy kis fordulat látható, tapasztalható, egyértelműbb politikai szándékokra és döntésekre van szükség. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen mind a két szakértőnek. Ezzel az első részt lezárom, és rá is térhetünk a második részre. Először is Matthias Krönnek fogom megadni a szót, és utána Maria Peltier következik, és végül, de nem utolsó sorban, David McNaughton lesz a hozzászólónk. Matthias Krön arról híres, hogy nagyban támogatja a hüvelyesek termelését, a, növ, a proteintartalmú növények termelését, az szója szerepe az európai mezőgazdaságban fontos szakterülete. Egy nem kormányzati szerv tagja, Ez Svájc tól a Fekete-tengerig fedi le az országokat, tehát konkrétan a Duna medencéjét. Tessék, megadom a szót. Okay. Good afternoon. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Csak egy szlájdom van, és ez annyira nem fontos, szerencsére. Well, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és szeretnék köszönetet mondani az előtt előttem szólóknak, Séfer úrnak és Kaszavszki úrnak, akik nagyon fontos témákról szóltak, és ezekre majd nem kell kitérnem, úgyhogy kicsit lerövidíthetem a hozzászólásomat. A program szerint fehérje növényekről van szó, úgyhogy a szójáról fogok beszélni az európai mezőgazdaságban. Az előadásom a Danube Soja Organization tapasztalataira alapul. Ez egy nemzetközi NGO, 245 tagja van, 12 európai országban és a Bécsa a központja, de nem vagyunk szója lobby, nincsenek gazdasági érdekeink. Köszönöm szépen. Bejött a dia. Nos, tehát e, a Duna régió kezdeményezett mm, kezdeményezése vagyunk, és e, különböző tagjaink vannak, termelők, e, mm, kereskedők, nem kormányzati szervezetek, NGO-k, nagyon széles körű lefedettséggel dolgozunk. A szójáról beszélünk azért, mert a Duna térségből érkezünk, ez a leginkább, ez egy nagyon régóta termesztett növény, több mint 500 évet, régóta, mint a brazilok és az amerikaiak termesztjük a szóját. Ez egy hagyományos európai növény a Duna térségében, mindenféle előnyös tulajdonsága van, a nitrogén megkötése például, úgyhogy nem kell a szója és a szója ellen, vagy közötti feszültséget kelteni. Itt jó mezőgazdaság van és rossz mezőgazdaság, jó termelés és rossz termelés, úgyhogy egy kicsit máshogy kellene megfogalmazni a kérdést csak jó és rossz rendszerek léteznek. Itt most arról beszélünk, hogy hogyan lehetne javítani a szója termelést, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen megoldás. Kiváló más hüvelyesek vannak és növények vannak, amelyeket lehetne termeszteni. Így most nem a szója mellett vagy ellen kell felszólalni, és én sem ezt teszem. A témánk egy kicsit más. A mi témánk a protein átvitele, tranzíciója, Lehet, hogy ismerik a németországi trendet, melynek, mely szerint energia átállásra kerül sor, elmozdulunk a foszilis üzemany- a energiaforrásoktól a megújuló energiaforrások irány, irányába, és hasonló trend figyelhető meg a mezőgazdaságban. Mit, mi motivál bennünket, illetve hasonló dolgot szeretnénk megvalósítani a mezőgazdaságban? Egy globális rendszerről van itt szó, hogyha megnézzük Dél-Amerikát, itt az átlag szója 40-50%-ban eh, teszi ki a vetésforgót, Paraguayban például 70%-át. de most nehéz már vetésforgóról beszélni, hogyha 77%-ban szóját termesztenek. Túl sok a szója eh, Dél-Amerikában, ezt mindenki tudja, ez nem jó, se nekik, se a mezőgazdaságnak nem fenntartható. Eh, Európában kb. 2% a hüvelyesek részesedése, 0,9% a szója részesedése. Mondhatjuk, hogy nincs elég hüvelyes és nincs elég szója Európában. Na, több, nagyobb mennyiségre van szükség szója, és más hüvelyesek nem jók vagy rosszak, csak akkor jók, hogyha jó rendszerben használják fel őket. Ez a kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsék, hogy mi mit akarunk. Mi nem a mi nem a szóját akarjuk promotálni, hanem a jobb termelést, a jobb ellenálló képesebb mezőgazdasági termelést. Öt megfigyelést szeretnék megosztani önökkel. Először is ez első. Hallottunk a bio és a hagyományos mezőgazdaságról. Nagyon érdekes számomra a szervezetem tagjaként megfigyelni azt, hogy nem csak a politikusok, nem csak Brüsszel támogatja a hüvelyesek elterjesztését, és nem csak a biotermelők, hanem a hagyományos termelők is, sőt, egyre inkább ők. Úgy látják, hogy a hüvelyeseket újra be lehetne vezetni, a hozamot növelni, csökkenteni a betegségek problémáját, javítani a szójahozamát, hozamát, gyakran a gazdáknak mm, incentívákra van szükségük, nem olyan egyszerű ebben az intenzív, hagyományos gabona domin, által dominált rendszerben változást elérni. Ausztriában a szója eléggé versenyképes volt, az elmúlt tíz évben kifejezetten az egyik legjobb termény volt. Lehet a szója is versenyképes Európában is. Hogyha megnézzük a mezőgazdaságot, a legutóbbi kutatási eredményeket, látják, hogy Európában a gabona dominált rendszer a túlságos szimplicitástól szenved, és hogyha megnézzük a hozamokat, az új termények hozamát, látjuk, hogy stagnáló számok vannak. Nem eléggé diversifikált a termény vagy a növényvilág, a haszonnövényvilág Európában. Egy független kutatásra támaszkodom itt. A második dolog, a mezőgazdasági politikáról hallottunk, a kapról hallottunk. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság felismerte annak, hogy fontos, azt, hogy fontos a diversifikáció a haszonnövények terén. Itt nitrogén termelő növények szerepe merült fel. Én egyetértek önökkel, még nem sikerült elegendő intézkedést hozni, erősíteni kell ezeket annak érdekében, hogy javítsuk a vetésforgót. Látok veszélyt abban, hogy azt mondjuk, hogy a zöld területeket elveszítjük, a hüvelyeseket nem lehet termeszteni greening keretében, de valami más szinten erre valami kompenzációt találni kell. Ez nagyon fontos tehát. Ugyanígy fontos az, hogy beszélnünk kell az európai proteinpolitikáról, csökkentsük az importot, és ezzel az egy időben javítsuk a haszonnövény skálát. Beszéltünk arról is, hogy mi a fenntartható. Az importot nem ellenezzünk, Európa emellett nagy exportőr is, a szabadkereskedelmet támogassuk, nem, támogatjuk, nem mondjuk azt, hogy ne importáljunk szóját. De a jelenlegi import szint ez túl magas és nem fenntartható. 35 millió tonnányi szóját importálunk évente, és csak 3 milliót termelünk. Ez nagyon fontos Közép-Kelet-Európa térségében, én Bécsben élek, közel Magyarok, Magyarországhoz, kelet fele tekintünk, Magyarország, Ukrajna felé, 100 millió hektár terület van ezen az itt erre felé. Az elmúlt, az elkövetkezendő 20 évben ugyanezen a területen 40 kal többet fogunk termelni, tehát van nagyon sok helyünk arra, hogy többet termeljünk, hüvelyest és szóját és mást, mindenből többet lehet termelni ezen a területen, van elég hely hozzá. A kérdés az, hogy mit csinálunk ezzel a 40 százalék több termeléssel. Ezt ugyanazt a szisztémát tartjuk fent, mint Nyugat-Európában, vagy akarunk jobb mezőgazdaságot folytatni nagyobb fehérje tartalmú növényekkel. Ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy Brüsszel felismerje azt, hogy nem egy nulla összegű játékról beszélünk, mint Németországban vagy Ausztriában, például, hogyha több szóját termelünk, akkor kevesebbet termelünk valami másból. Közép-Kelet-Európában többet lehet termelni mindenből. Egy példa, hogyha mezőgazdasági terület, kelet-európai mezőgazdasági terület 5 területből 5%-kal többet használnánk, akkor, akkor 50%-át megtermelhetnénk annak a szójának, amire Európának szüksége van, tehát már most. 50% tehát körülbelül 12-14 millió tonnányi szón, szóját adna, és ez azért nem semmi. 12-14 millióról beszélünk monokultúra nélkül, jó vetésforgóban, jó gazdálkodási rendszerben. Sőt, még több lehetőség is felmerül, ha Oroszország fele is tekintünk. A következő pont, tennünk kell valamit a vidékfejlesztés terén is, munkahelyteremtés javítása. Közép Európában ugye búzát, mm, napraforgót termelünk, minden újabb hektár további munkahelyeket teremt. Szója lisztet is lehet exportálni, alapanyagokat exportálunk. Ugye a gyarmatosítók a nyersanyagokat exportálják, és a kéztermékeket importálják. Ezt csináljuk éppen. Nagyon érdekes, ez egy nagyon fontos téma. E, Európával kapcsolatban már meg, elmondhatjuk, hogy az elmúlt öt évben e, megdupláztuk a termelést 500 e, ezer hektárról 1 millió hektárra. Láthatják tehát, hogy a különböző országokban a Duna mentén munkahelyek jöttek létre ebben az ágazatban. De még további ösztönzőkre van szükség, hiszen nagyon fontos a munkahelyteremtés. A proteinpolitika tehát a munkahelyteremtés szempontjából is fontos. Az európai szója nem jó vagy rossz, minden hüvelyesre ugyanaz érvényes, javítani kell a rendszert, és javítani a mezőgazdasági rendszert e, Európában, a gazdálkodási rendszert. E, ezt próbáljuk elérni, ez egy magán e, kezdeményezés, magán ágazatbeli kezdeményezés, a közjó érdekében ambiciózusabbnak kell lennünk Európában, sokkal több minden történhet, nem csak a Duna mentén szójával kapcsolatban, hanem más hüvelyesek tekintetében is minden hüvelyesre érvényes az, hogy javítani kell ezeknek a szerepét. Ambíciónk tehát a következő, az európai integráció támogatása, ezzel támogatni a vidékfejlesztést, a jobb vetésforgót, a gazdálkodási rendszert és a gazdaságot általában. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią Marię Pelletier, która... Köszönöm szépen. Most pedig meg fogom adni a szót Maria Peletjének, aki a francia bio mezőgazdasági nemzeti tanácsnak, bizottságnak a tagja, illetve az eredet és minőség francia intézetének tagja, egyéb más funkciói is vannak, és azonnal meg is adom neki a szót. Tessék, Peleti asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni azt is, hogy meghívtak, mert úgy gondolom, hogy gazdasági szereplőként már 30 éve ebben a, ezen a területen tevékenykedem. Az a cég, amelyet vezetek, biogazdálkodással foglalkozik, főként az állattenyésztés területén, és amennyiben jól értettem a mai felszólalásokból, ez nagyon fontos, mert mi valóban a biodiverzitással dolgozunk nap mint nap. Nagyon röviden be fogom mutatni, hogy hogyan működik a cégünk. 94 óta, illetve 84 óta vagyunk biogazdálkodásban, és könnyen hozzáférünk a nagy infrastruktúrákhoz, egy családi gazdaság vagyunk egyébként teljesen független, tehát sok mindenben dolgozunk, tanácsadástól kezdve szeretnénk a gazdákat segíteni a változásban, és természetesen a helyi gazdákkal együtt egy átalakítási projektben is benne vagyunk. Tehát nekünk nagyon fontos a minőség, állandóan ezt keressük. Körülbelül ezer biogazdával dolgozunk együtt, mindegyik független gazda. A célunk a helyi termelés, illetve a környezetvédelem, környezetbarát megközelítés. Ebben a logikában nagyon fontos számunkra az, hogy egymásnak tanácsot tudjunk adni, és aztán helyi szinten tudjuk eladni a gazdák által megtermelt terményeket. Az állatélelmezés a mai nap témaköre, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a jövő felé forduljunk egy nagyon modern üzemet, üzemeltetünk. Én nem gondolom, hogy le lennénk maradva, sőt, inkább nem arról van szó, hogy a biogazdálkodás a modernitás ellenébe menne, sőt, megpróbálunk környezetvédelmi és társadalmi szempontból is modern eszközökkel, de egy jobb jövő felé tekintünk. Elmondtam már, hogy az állattenyésztésben is dolgozunk, és megfelelő megoldásokat próbálunk a problémákra megtalálni. Különböző hálózatokat dolgoztunk ki laboratóriumokkal, illetve állat orvosokkal együtt. Nagyon fontos kérdés számunkra az állatok élelmezése, ellátása takarmányozással. Nagyon különböző eszközökkel dolgozunk, hiszen a baromfi szektorból kezdve sok más állattenyésztési szektorban dolgozunk, tehát itt egy alapmunkát végzünk, és mi mindig az állatjólétre, illetve az állatok fiziológiai igényeire gondolunk. Nagyon fontos, hogy gazdasági értelemben is jó legyen, folytatható legyen ez az élelmezés. Fontos tehát az, hogy olyan élelmiszerekkel tápláljuk az állatokat, amelyek a növényvilágból érkeznek, vagy tehát a természetes alapanyagokkal dolgozunk, soha nem gyári anyagokkal, és nagyon fontos számunkra a talajgazdálkodás is. Természetesen mindezt úgy kell megtennünk, hogy a gazdák meg tudjanak élni a gazdaságok jövedelméből. Technikai szempontból is szeretnénk előrelépni, és az elmúlt 30 évben nyomon követtük azoknak a gazdáknak az üzemeit, amelyek igen jól működtek. Nagyon fontos a biodiverzitás, illetve a diverzifikált takarmányozás. Nagyon fontosak a gabonafélék ebben a mixben, és láthatjuk azt is, hogy ezen keresztül a vetésforgó alkalmazása hozzájárul bizonyos termények promóciójához, és szeretnénk olyan technikákat biztosítani, amelyek a lehető leghatékonyabb állati takarmányozást teszik lehetővé. Dolgozunk egyébként a fehérje növényekkel is, szójával is, és amikor bio takarmányokról beszélünk, hiszen állandóan ne felejtsük el, hogy biogazdálkodásról beszélek én, Nos, fontos számunkra az is, hogy az állati, tehát a, a globális élelmezésnek a melléktermékeit is fel tudjuk használni, hiszen ezeket optimálisan fel lehet használni az állattakarmányozás területén. Nagyon különböző mixekkel dolgozunk, repce, szója, lanolin, és más alapanyagok. Itt megint csak a biofogyasztók esetében egy sokkal diverzifikáltabb táplálkozásról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy ennek hatása van arra is, hogy még akár, hogyha kis termékmennyiségekről is beszélünk, ezeket be tudjuk építeni 2, 3, 10 vagy akár csak 1 százalékban a az állat takarmányozásba is. Ezen kívül a kukorica, burgonya és más protein növények felhasználását is optimalizáljuk. Szeretnénk az energiát, a rostokat figyelembe venni, tehát ez a tartalmat, és természetesen az árakat is, illetve azt is, hogy hogyan tudunk olyan szerződéses rendszereket létrehozni, amelyek révén optimalizálni tudjuk az ellátást. Állandóan globális megoldásokat keresünk, hogy technikai értelemben is kiegyensúlyozott megoldásra jussunk. A lucernáról nagyon keveset beszélünk, de ez is nagyon fontos proteinforrás, és egyébként az állattenyésztés területén hatalmas lehetőséget ad például a sárga tojások esetében a tojók nagyon gyakran ezt a sárgás szint akkor tudjuk elérni, hogyha a lucernát, illetve kukoricát esznek a tojók, tehát nálunk nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozott legyen az állatok ellátása, mert így lesznek egészségesek ezek az állatok, és ebből aztán gazdaságilag is az állattenyésztőink meg tudnak élni. Ami az eredményeket illeti, ezeket megvizsgáljuk természetesen, tehát vannak jelentések, amelyeket a technikusaink készítenek időről időre. Látjuk tehát azt, hogy igenis, és vannak eredményeink, például a tojó tyúkok esetében, vagy kotlós tyúkok esetében sokkal kevesebb állatorvosi beavatkozásra van szükség. Ezt egyébként látjuk, hiszen ezt világosan fel is írjuk, és ez hozzájárul ahhoz is, hogy nem kell gyógyszerekhez folyamodnunk, vagy más kémiai, vagy vegyi termékekhez. Tehát látjuk azt, hogy konkrétan az állattenyésztésben milyen pozitív hatásokkal jár egy kiegyensúlyozott állaté takarmányozás. A farkasbab, szója és más fehérje takarmányokra van szüksége a sertés ágazatnak és a baromfi ágazatnak is, de van egy olyan pont, ahonnan kezdve viszont tökéletesen kiegyensúlyozott az élelmiszerük, és nincsen szükség semmiféle vegyi vagy gyógyszeres beavatkozásra. Ennek természetesen az emberi egészségre is nagyon jó hatása van, hiszen mi emberek is abból élünk, amit megeszünk. Az állattenyésztés ebből a szempontból rendkívül fontos, tehát ilyen szempontból is csökkentjük a környezetre gyakorolt nyomást. Ami a az állategészségügyet illeti itt nagyon jó eredményeket tudunk elkönyvelni, tehát hogyha megnézzük, hogy milyen egészségügyi állapotban vannak a biogazdálkodásban teny- tenyésztett állatok, ezek azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív eredmények. Nem akarok most itt túl hosszan beszélni mindenről, nagyon sok témáról szó esett ma már, és egyébként sok mindennel egyet is értek, de végeredményben még azt szeretném elmondani, hogy mindenképpen szükséges az, hogy a hüvelyesek termelését növeljük, ehhez ösztönzé beépítésére van szükség, mert egyenlőre csak úgy tettünk, mintha támogatnánk, de igaziból ezt a fajta mezőgazdaságot nem támogattuk. Természetesen nagyon fontos szerepet játszik ebből a szempontból a kutatás is, a szójára vonatkozó kutatás, erről esett szó itt is, aztán itt vannak a társadalmi problémák a munkahelyteremtés szempontjából is. Egy olyan mezőgazdaságra van szükség, amely relokalizálja a munkahelyeket, tehát a gazdaságot helyi szintre viszi vissza, mert ez gyakorlatilag eltűnt már, és a helyi gazdaságok eltűnését meg kell akadályoznunk, hiszen a gazdaság nagyon nagy űröket teremt ilyen értelemben a társadalom, társadalmi szinten is. Ezekkel a témákkal nagyon sokat foglalkoztunk, de természetesen a lucerna és bizonyos algák alkalmazásának is nagyon érdekes, jó hatása lehet, akár kis mennyiségben is lehet használni ezeket a proteineket, ez nagyon fontos az állatok kiegyensúlyozott táplálkozásához, de ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a, még a bioszója behozatala is fontos probléma, hiszen itt egyfajta konkurenciáról beszélhetünk az állattakarmányozás és az emberi fogyasztásra szánt növények között. Tehát például Franciaországban egyre érdekesebb, egyre nagyobb bioszinten a gazdálkodás mérete, de ugyanakkor az import termé, tehát az import mennyiség is jelentős, az helyi extrudált szója is rendkívül érdekes lehetőségeket rejt magában. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a többi felszólalónak is, mert nagyon jó minőségű felszólalásokat hallhattunk. Köszönjük szépen! Harmadik előadónk végül, de nem utolsó sorban, David McNaughton, aki a Soy UK Kft. vagy Limited ügyvezető igazgatója. Ő az importált fehérjéktől vadó függőség csökkentésének legjobb opciói címmel tart előadást. Parancsoljon! Nagyon érdekes a biográfiája komoly tapasztalatokkal rendelkezik, de legyen most már önél szó, tessék parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak, hogy a kérdéshez hozzászóljak. Az európai protein dependencia vagy függőség kérdése olyan kérdés, amelyel magam is nagyon foglalkozom. Hosszú évek óta vagyok aktív a témában, és örülök, hogy egyre inkább figyelmet nyer ez a téma. Először is el kell magyaráznom talán, hogy ki is volnék. David McNaughton vagyok, a Soja UK Ltd. ügyvezető igazgatója vagyok. Egy mezőgazdasági vetőmag cég vagyunk, és um, főleg proteintartalmú növényekre specializálódunk, a lupinokra, vagy csillagfürtre, a szója, a tritikálra, és a és a köllesre. Egy sor állat tenyésztő nek eh, dolgozunk ki lupin vagy csillagfürt eh, és eh, és szója variánsokat az Európai Unió belül és az Európai Unión kívül. Cégként tehát voltak éppen egy sor fejlesztő és egy sor növény genetikai állományát képviseljük. Növénynemesítőkről van szó, nem állattartókról. Az Egyesült Királyságban főleg a lupin vagy csillagfürt és a szója mag eladásért felelünk. Talán meghökkentő önöket, hogy mintegy 400 hektáron vetnek ki szóját az Európai Unióban. Két tíz évvel ezelőtt nulla, de 20 évvel ezelőtt 1500 hektár ron termeltek szóját, de a nemzetközi megállapodás következtében az európai szója termelés lényegében megszűnt. A korábbi szója rezsim alapján egész egyszerűen nem volt nyereséges szóját termelni. Ám a decoupling, vagy a különválasztás után erre ismét lehetőség nyílt, illetve akkor is új helyzetbe kerültek az európai szójatermelők, amikor változott a szójár. Az EU szója függősége, erről akarok beszélni. Sokak számára ez újdonság, de jelezhetem, hogy ebben semmi új nincsen ebben a függőségben. Amióta a hal liszt és a hús, illetve csontliszt um, nem adható a um, marháknak, um, illetve a kérődzőknek. Azóta, ez 15 éve volt, azóta bizony 67 százalékban szójától függ a tak- takarmány, voltak éppen az Európai Unió takarmányában 67%-kal nőtt a szója a szója eredetű fehérje beadagolása. Tehát a függőség fennáll hosszú ideje. De valami megváltozott. Jelzem egyébként, hogy 15 évvel ezelőtt ez egy téves gondolat volt meghökkentő, hogy 15 évvel ezelőtt mi, az Európai Unió e problémával nem foglalkoztunk még. Megmondom ugyanakkor, hogy mi változott az elmúlt 15 évben. A költségek változtak. 2001 és 2007 között egy tonna szója liszt az Európai Unióban körülbelül 200 euróba került. Mi az Egyesült Királyságban is termeltünk szóját, és körülbelül 170 fontot kaptunk egy tonnára. 100 fontot fordítottunk a kivetésre, egy tonnát hozott ö, ö, holdanként, és ezért 170 fontot lehetett kapni, ez pedig nem volt elég nagy mars. 100 kivetett fontra 170 megkeresett font nem ö, ért sokat. Lényegében ez holdonként 60 pennis jövedelmet jelentett, és ilyen módon a szója nem volt egy vonzó termény. De megváltozott az ár. 2008-ban ugyanis a szója piac hatalmas változásokat élt meg. 170 font per tonnáról 2008 végére egy tonna már 300 fontnál is többe került. És 2008 óta azt látjuk, hogy a szénhidrogén piac föl és le ment, ám a szója ár folyamatosan növekedett, egyfolytában visszaesés nélkül. A szója igazi nagy értéke, igazi e, reál értéke 2007 óta megduplázódott. Ez itt az alapvető probléma. Hiszen az európai gazdálkodók nem engedhetik meg, hogy ennyi pénzt fizessenek a szójáért. Jó hír ez persze a szója termelőknek, de rossz hír az állattartóknak. Elnézést a sok számért, de ezekkel tudom csak érzékeltetni a drámai változásokat. Tekintsünk a jövőben. Javul -e ez a helyzet, vagy sem? Nem, nem javul a helyzet. A szója költsége minden számítás szerint tovább fog nőni. A fogyasztás növekszik az egész világon, lassan, de biztos tempóban. A szója termelés az egész világon már drámaian nőtt. A végrehajtható genetikai vagy agronómiai újdonságokat végrehajtották már az amerikaiak, a GM technológiát kidolgozták hatalmas genetikai potenciált használtak ki. A mai szója variánsok sokkal jobbak, mint 20 évvel ezelőtt. De a hozamban egy ilyesfajta növekedést nem lehet elérni az elkövetkező 15 évben. Ezzel nem számít, számolhatunk. Azonban az elkövetkező 15 évben nőni fog a fogyasztás, a kínai piac egyre több szóját fog vásárolni. A kínaiak 75-80 millió, millió tonna szóját eh, használnak fel, és igenis elképzelhető, hogy akár 100 millió tonnát is felszív majd a kínai piac, hogyha ez megtörténik, akkor a szója ár, mely ellehetetleníti az európai állattartókat, ez a probléma, mármint a szója ár növekedni fog, és a probléma súlyosbodni fog. Az egy fehérje forrástól való ilyesfajta függőség már veszélyes. Minden felszólalom már elmondta, hogy ez már 15 éve is így volt, és elfogadhatatlan ez a fajta dependencia, ez a fajta függőség. A mindennapi tejtermelő gazda Angliában 180 fontot fordít hektáronként a takarmányra. Ez a legnagyobb költségtétele. A második legnagyobb költségtétele munka ára 90 font hektáronként. Azaz a legmagasabb költsége majdnem duplája a második legmagasabb költségnek. Miért fizet ennyit a takarmányra, nem az energiaértéke miatt, hanem a fehérje miatt. A fehérje az az oka annak, hogy az európai állattartók miért nem profitábilisak. Az Európai Unió tejtermelő gazdái azért nem érnek el jövedelmet, profitot, mert túl magas a protein, a fehérje ára. Hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani? Egy kollega, aki ezt a kérdést feltette, teljesen igaza van, multidisziplináris megközelítésre van szükségünk. Egyrészt maximalizálni kell az Európán belüli szója termelést, így engedélyezni kell a GM-eket, genetikailag módosított növények kivetését, mi négy különböző GM, variál, GM fejlesztővel dolgozunk együtt, és azt mondhatom, hogy a GM és a nem GM szója között a nagy különbség, mint egy, a különbség mint egy 5%-ban van. Tehát nem azzal függ össze, hogy GM törzsek vannak-e a szójában, vagy sem. Nem, a genetikailag módosított törzsek a herbicid toleranciát eh, növelik. Európában azonban génmódosított szója nélkül is sikeresek lehetnénk, nincsen szükségünk génmódosított szójára. Persze jelenleg a génmódosított szója nagyobb hozamot biztosít, de a protein probléma megoldása, hogy mondta valaki, a gémekre szükség van, ez, ez nonsens, ez nem így van. Megfelelő jó szójánk van itt Európában, maximalizálni kell a szójatermelést, és a lupinok, vagy a csillagfürt termelését is, vagy a, mondjuk farkasbabnak népiesen a csillagfürtöt, a lupint, és persze a különböző más hüvelyesben rejlő proteineket is jobban be kell keverni a takarmányba. A borsó termelők is hozzájárulhatnak a sikerhez. Különböző fehérje forrásokat kell alkalmazni, hiszen ezen fehér, növényi fehérje források segíthetnek a protein bevitelében. A bab és a borsó segít a szója kiegészítésében, és ugyanakkor európai szójára és európai lupinra csillagfürtre is szükségünk van. Elmondom mindjárt önöknek, hogy milyen csodálatos növények a lupinok, a csillag a csillagfürt, fantasztikus növény. Erről nem tudok már beszélni, sajnos, mert lejárt az időm. Röviden még a, a Blairhoz megállapodásról. Valóban az olajos magvak nemzetközi kereskedelmének rezsiméhez kellene igazítani a Blairhoz megállapodást is, és a greening arányának növelését is támogatom. Ugyanakkor megfelelő, ahogy Gezanszki doktor mondta, megfelelő javadalmazást kell biztosít, kellene biztosítani a nitrogén megkötő növények energiaértéke eh, kapcsán. Ne felejtsük el, hogy a széndiokszid egyensúly a legtöbb hüvelyes tekintetében jobb, mint az úgynevezett energianövények, energiafüvek széndiokszid megkötése. Miért finanszírozunk, miért támogatjuk az energianövényeket, és miért nem a hüvelyeseket? 1992 óta létezett támogatása a hüvelyeseknek, de 92-ben véget ért a bab és zöldborsó feldolgozás, és ilyen módon protein probléma jött létre, fehérje hiány jött létre Európában. Itt vannak a következtetéseim, ezeket elolvashatják, és nézzék meg a lupinokat, milyen szépen sárgállanak a lupinok a mezőn. Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy ten komfort. Nos, hölgyeim és uraim, láthatják, hogy van lehetőségünk egy kicsit több időt áldozni a témára. Szerencsére ennek nagyon örülünk, önöknek is van lehetőségük kérdést feltenni, a szakértőknek válaszolni, a hozzászólásokat nem kell időben korlátozni, ez fantasztikus. Nos, tehát Aguilera asszony jelentkezett először, úgyhogy meg is adom neki a szót. Yo de forma muy concreta, eh, Köszönöm szépen. Konkrétan szeretnék utalni egy kérdésre. Spanyol vagyok. Azt gondolom, hogy a közös mezőgazdasági politika túlságosan kevésbé támogatja a hüvelyeseket. Tehát nincs elég támogatás. A kérdésem a következő. Úgy gondolják-e, hogy egy esetleges reformmal el lehetne -e érni a, ezeknek a támogatását, a hüvelyesek támogatását? Nem gondolom, hogy mindennek biotermelés alá kell tartoznia mindenképpen. Ez persze egy érdekes dolog, de ez esetleges megoldás lehet-e? És mi lenne ennek a hatása a költségekre? Éppen most a szója termelésben, és ez elhangzott, nagyon is függünk az importtól a szója területén. Nos, tehát itt meg kell nézni, hogy milyen költségek merülnének fel, ha mi magunk állítanánk elő a szóját. Ezek tehát a megjegyzéseim át tudunk-e állni európai szójára. Köszönöm szépen, Erdős. Erdős úr következik. Kröntől szeretném kérdezni, hogy az Egyesület működésében mik a pozitív tapasztalatai, illetőleg az együttműködés hiányosságairól is, hogyha szólna, mit hiányol ő az együttműködésből, az érdekelne, illetőleg a GMO-mentes takarmány előállításáról neki mi a véleménye, és hogy hogyan lehetne ennek a, a növelni a hatékonyságát a GMO-mentes takarmány előállításának. Köszönöm szépen. Dziękuję, pan poseł Ropa. Köszönöm szépen. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad... E, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a téma egyéb e, témákhoz hasonlóan rendkívül e, aktuális, és az aktualitása meg fog maradni a jövőben is, hiszen minél kevesebbet importálunk, és minél többet eh, termelünk Európában, annál jobb a helyzetünk. Ami az ösztönzőket illeti, az intenzív termeléssel kapcsolatban, azt gondolom, hogy az egyik eh, intézkedés eh, az lehetne, hogy ösztönözzük a fogyasztókat arra, hogy az Európában előállított proteintartalmú növényeket vásárolják. Én Litvániában jártam, és nagyon érdekes dolgokra jöttem rá, miután találkoztam számos termelővel. A következőkre. A termelőink például azt mondják, hogy bizonyos nehézségekkel küzdenek azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnák eh, úgy címkézni a termékeiket, hogy ráírják, hogy ezek GMO-mentes termékek. Eh, mert az állategészségügyi eh, bizottság vagy szolgálat ezt nem hagyja. Én az állategészségügyhöz fordultam egy levélben. Mit jelent mindez. Ez azt jelenti, hogy európai szintű elvárások vannak, illetve európai szintű szabályozásra van szükség. Azok a holdingok, gazdaságok, amelyek tejtermékeket állítanak elő, és nem használnak GMO-t mindeközben. Takarmányként például a szarvasmarha takarmányozására. Nos, ezeknek lehetőséget kellene adni az ilyen cipkézésre. Ez ösztönözné a fogyasztókat arra, hogy ilyen termékeket vásároljanak. Lenegen úr. Um, uh, just, uh, first one to say... Köszönöm szépen. Egy kiváló előadást tartott, hallottunk David McEnaghan-től, ez kiváló volt, és támogatom a munkájukat, és nagyon örülök ennek. Szójáról más fehérjékre való átállással kapcsolatban, ugye hogy, hogy történhet ez meg? Az egyik, azt mondani, hogy az egyik is fehérje, a másik is fehérje, könnyen át lehet állni az egyikről a másikra, ez mégis az olyan, hogy azt mondanánk, hogy a benzin is folyadék, és a víz is folyadék. Azért egészen más termékekről van szó, ásványi ta, ö, ö, tartalom például, attól függően, hogy hol termesztették ezeket a növényeket. Nagyon sok itt elhangzott előadás arról szól, hogy termeljünk egy másik fehérjét, eh, holott lehet, hogy az nem is tartalmaz egy csomó olyan dolgot, amit a eh, szója pedig tartalmaz. Ásványanyagot például hallottuk a lupint. Eh, kérdezem, hogy van-e valami tényleg egy olyan termék, amely helyettesíteni tudná a szóját? Köszönöm szépen! Ehm, htjela bi izraziti također eh, svoju pot... Hamarosan szavaznunk kell az MB szakbizottságban, úgyhogy hadd tegyem fel gyorsan a kérdésemet. Köszönöm szépen én is eh, az előadást. Meg eh, Nóton úrnak kiválóan foglalta össze ezt a kérdést. Horvátországból érkeztem, nálunk nincs GMO, nem engedjük meg még kísérletezés keretében sem. Beindítottunk egy ösztönzőt annak érdekében, hogy otthon tudjuk előállítani a szóját, tehát belföldön, ami genetikailag nem módosított, és nem importálunk szóját külföldről, amely esetleg GMO-t is tartalmazhat. Az ön előadása nagyon érdekes volt. Ön beszélt a hüvelyesekről, illetve egyéb terményekről. Ez az év a hüvelyesek éve, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak, nem csak a takarmányozásban, de az emberi táplálkozásban is. Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy önállóak legyünk a fehérjét termelésben, annak érdekében, hogy a nem GMO-val előállított, Európában előállított fehérjével tápláljuk az állatokat. Hajzling úr, köszönöm szépen, szeretnék kitérni a klíma kérdésére. Hogy tudják ezt figyelembe venni az ármeghatározásban? a megtakarítások hatása, illetve a széndiokszid kibocsátás elkerülésének ö, mm, a széndiokszid kibocsátás elkerülésének figyelembevétele nagyon fontos a hüvelyesek termelésével kapcsolatban, és ez hogyan lehet árban meghatározni, hogy mennyiben járul hozzá a mezőgazdaság ezáltal a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Na most a lupin vagy a farkas pabbal kapcsolatban ön nem beszélt végül is a végkövetkeztetésekről. Mi a végül is a farkaspapnak az előnye a szójához képest egyes régiókban? Ön azt is elmondta, hogy Csökkentésre került sor, illetve visszaesett a termelés a kifizetések szétválasztásával, szétválasztása után. Ez ön akkor azt mondja, hogy a borsó, illetve a lóbab esetében újra össze kellene kapcsolni a támogatást a termeléssel, hogy újra fellendülést érjünk el? És többször is elhangzott, hogy tulajdonképpen mindannyian egyetértünk, ami a mert ismerjük a jó megoldásokat, a lehetőségeket, De miért nem történik semmi? Melyik az a lobby csoport, amely eléri azt, hogy nem tudunk előrelépni, és évek óta toporgunk a ö, föld ö, adásvétel, ö, vagy a vagy a termelők, vagy kik azok, akik megakadályozzák, hogy, hogy a hüvelyesek termelése ennyire korlátozott. Vannak valóban olyan szereplők itt ebben a játszmában, akikről nem tudunk? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalóknak és elnök úrnak is. Most egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vita nagyon-nagyon jó, hogy napirendre került. Pétyi asszonynak is köszönöm, hogy bemutatta cégét, és nagyon örülök annak, hogy vannak ilyen jó francia példák, mint ön. Nos, Filip Loazzo, aki egyébként Boszban gabonatermelő gazda, ő hozzá kapcsolódva mondom én is azt, hogy valóban arra van szükség, hogy Európa csökkentse a szója kitettségét, és Franciaország és Európa hatalmas mennyiségben importál szóla, szóját, pedig vissza kellene térni az önellátáshoz a szójatermelés területén is, hiszen ez csak egy százalékát teszik ki az európai szójatermelés csak egy százalékát adja az európai állattakarmányozási igényeknek. Nos, a szabadkereskedelmi megállapodások, mindennek az el esedése, az egész gabonaszektor, minden a pénzügyi piacoknak van kitéve. És valóban ezt a piacot három ország uralja. Én azonban úgy gondolom, hogy egy kicsikét a szabadkereskedelmi megállapodásoktól el kellene távolodnunk, hogy az európai gazdaság tényleg képes legyen szóját termelni, anélkül, hogy a nagy biotechnológiai cégek az Európai Bizottságon keresztül veszélybe sodorják az európai termelést. Köszönöm szépen. Most pedig úgy tűnik, hogy nincsen több felszólaló. Legalábbis senki nem kérte a szót. Úgyhogy kérem, hogy térjünk vissza a felszólalóinkhoz, és most azt szeretném kérni, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Mr. President, um, thank you. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket hallhattunk, nagyon jó megjegyzéseket hallhattunk. Én azt gondolom, hogy hogyha összefoglaljuk a mai vitát, akkor azt látjuk, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy valamit tennünk kell. Az én tapasztalatomból kiindulva, hogyha a szójabab versenyképességét növelni akarjuk, akkor piaci megoldásokban is el kell gondolkoznunk. Amennyiben bárki ö, olyan állati terméket vásárol, amelyet szójával ö, takarmányoztak, a címkézésen ez szerepel. Ez ilyenkor persze egy kicsit drágább, mint hogyha ö, brazil ö, szójával tápláljuk az állatokat. Én azt gondolom, hogy a többi hüvelyes növény esetében is ezt meg kell tennünk a címkézésen, mert a helyi termékeket az emberek szívesen vásárolják, a fogyasztók szívesen vásárolják, de ehhez piaci eszközökre van szükség, mert így egy nagyon pozitív ciklus lehet kialakítani, tehát például mondjuk Franciaországban biztosan szívesen eszik az emberek a francia takarmányal takarmányozott csirkét. De ezt meg kell mutatni, ezt a különbséget. A második pillér a politika. Tehát először is nagyon fontos a piacorientált megöleg, megközelítés. Ez nem elég a földeken megtenni, hanem a marketingben is ezt kell tennünk. Mi egy ilyen szervezet vagyunk, és kimondottan a címkézésre figyelünk oda. Ez sokkal szélesebb körben kellene alkalmazni, és az EU-nak is el kellene gondolkodni ahhoz, hogy hogyan lehetne ezt támogatni, mert egyenlőre teljes mértékben privát módon működünk. Második gondolat az az, hogy pozitív ciklusokba gondolkozunk, ne ördögi körökben. Mert hogyha stimuláljuk a mind a köz, mind a magánbefektetéseket, akkor a protein hüvelyesek is elfogadhatóak lesznek gazdasági értelemben is, megtérülnek. Hogyha az emberek úgy gondolják, hogy növekedni fog az európai szója, akkor, az, e, akkor a cégek is be fognak ebbe fektetni. És így a minőség is növekedni fog, mert az emberek azt gondolják, hogy tíz év múlva mm, ilyen értelemben növekedni fog a szója termelés. De például a lupin és más olajos magvak esetében egy európai állandó támogatásra van szükség, hogy ezt a gazdák is lássák. Sajnos a kap csak öt éves ciklusokban gondolkodik, most ráadásul ez egy demoklész kardjaként működik, és nagyon bizonytalan helyzetet teremt az egész ágazat számára, és nem lehet tervezni a befektetések szempontjából sem. Persze lehet közbefektetéseket tenni, de ez mindig nagyon alacsony lesz, és csak az alapkutatásra fog vonatkozni, mert pedig a gyakorlati kutatás csak a cégektől jöhet, és ez csak akkor valósul meg, hogyha hosszabb időn keresztül biztosak lehetnek abban, hogy a protein növényeket támogatni fogják. Tehát egyfajta jogbiztonságra van szükség, biztonságra a jövőre nézve. És aztán pedig nem kell félnünk, mert kialakul majd a befektetések ciklusa, és valószínűleg jövedelmezőbbek lesznek gazdasági értelemben is ezek a növények. Tehát ezen keresztül a keresetet kell növelni, a címkézésen keresztül biztonságot kell teremteni a cégek számára, hogy beruházhassanak, tervezhessenek. Kimondhassuk azt, hogy nem csak egy rövid időre, hanem hosszabb időtávon az Európai Unió támogatja ezeknek a növényeknek az elterjedését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én pedig vissza lépnék a szója kérdéséhez. Persze erre szükségünk van, de azért nem igaz, hogy teljesen függők vagyunk tőle. Gyakorlatilag évek óta az állatokat állandóan szójával akarjuk táplálni. Tényleg rendkívül fontos szerepet tölt be a szója a hagyományos gazdaságokban, akár 40, 50, 60, sőt még 80 ban is szója alapú táplálkozást biztosítunk, ami azért eléggé aberáns finoman szólva, hogyha az állategészségügyre gondolunk. Ez protein szempontból nagyon jó, az aminósavak szempontjából egészen máshonnan is meg lehet közelíteni ezt a problémát. Például nagyon keveset használunk mi, mert kevés bioszója van, viszont hogyha odafigyelünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra, akkor technikai értelemben is ezt meg tudjuk tenni, azt kell, hogy mondjam, hogy a hüvelyeseken keresztül nagyon jól lehet pótolni a szóját. A monokultúrák már bebizonyították, hogy nem működőképesek, és amikor a biodiverzitásban gondolkodunk, illetve a vetésforgóban, akár egy gazdaságon belül is, akkor sokkal kevésbé kell növényvédőszereket, műtrágyákat használni, nagyon-nagyon nagy mértékben csökkenteni lehet ezeknek az alkalmazását, hiszen itt ez a diverzitás megvalósul. Amennyiben az egyes ciklusokat megtörjük, és újabb, tehát másfajta vetést alkalmazunk, akkor ennek meg lesznek az eredményei, és ez nagyon jól működik ez a rendszer. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta mezőgazdasági eh, látásmód, amelyet már néhány éve vagy néhány évtizede folytattunk, nem mondhatjuk, hogy túl nagy siker lett volna, hiszen a munkaerőpiaci szempontból is nagyon borzalmas eh, képet fest a helyzet, hiszen a közepes gazdaságoknál, főként az állattenyésztésben eh, lehetne munkahelyeket teremteni. Én úgy gondolom, hogy itt megint csak a szociális problémákra kellene odafigyelnünk, hiszen meg kell változzon a társadalmunk is, és helyi szinten kell dolgozzunk. Amikor azt mondjuk, hogy a hozam nem elég, és hogy exportálni kell, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy jó lenne, hogyha a saját belső piacunkon tudnánk versenyképesebbek lenni, itt is sokkal kiegyensúlyozottabb helyzetet kell teremtenünk. Persze nem lehet mindenhol biót elvárni, ezt én megértem, de azért mégiscsak jó lenne, hogyha több, többet, több információt kapnánk ezzel a fajta gazdálkodási móddal kapcsolatban, és talán európai szinten is a mezőgazdaság, illetve az állattenyésztés sokat tanulhat ezekből a példákból. Köszönöm szépen! I think it's important that we... Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy jól megértsük, hogy az Európai Unió miért importál 25-30 millió tonna szóját és szója lisztet a világpiacról évente. A brutális valóság az, hogy ez a kiegészítő protein 60-70%-ának felel meg. A kemény tény az, hogy ezek a hajók nem jönnének Dél- és Észak-Amerikából, akkor három hónapon belül alig maradna sertés, vagy csirke, vagy marha farma, amely még működhetne az Európai Unióban. Hogyha ezek a hajók megállnának meg, megállnának ma, akkor három hónap múlva nagyon súlyos gondokkal néznék szembe. Ez a valóság, ez a mai valóság. Miért függünk ennyire a külső fehérjétől is? Miért volt ez így az elmúlt 15-20 évben? Ez a kérdés. Ahogyan Flanagan úr mondtam, az erre a kérdésre adott válasz az aminó sav profilban van. A szójában nagyon magas a szulfur aminósavak vagy aminósavak aránya, és ez működteti a modern állattartást. A modern sertés, a modern fejős tehén, a tízezer literes hozamú tehén nagyon nagy mennyiségű licint igényel. A hús termelésben az aminósav a licinné válik át, és metaninné válik a tejtermelés során. Mind a kettő aminósav, és mind a kettő nagyon magas mértékben található meg a szójában. Ezért van az, hogy a magas hozamú nagyon genetikailag eh, nemesített eh, állattartásban, mondjuk a broiler tartásban ezeket az állatokat nem lehet alacsony tartalmú proteinnel táplálni, hiszen nem lesz az a teljesítményük, a hozamuk, mint amit elvárnánk tőlük gazdasági szempontból. Ez tehát nem egy könnyű rendszer erről leválni, hiszen az állatok genetikai állománya összefügg azzal az üzemanyag mennyiséggel, ha használhatjuk ezt a szót, amelyre szükség van. Egy, egy szuperszónikus gép nem tud dízellel menni, és egy modern sertés vagy egy modern fejős tehén metabolikája, metabolizmusba, se hasonlít egy szuperszonikus gép motorjának, turbinájának működéséhez. A szója, a szója és az egyetlen más növény, köszönöm Flanagan úr, a lupin volna az, amely el tudja látni ezt az igényt, a lupin, tehát a farkasba vagy csillagfürt, um, helyettesíthetné a szója lisztet, a szója lisztje 44-47, a lupinban pedig 40%-os a fehérje. A bab és a borsófajták pedig 25%-ban vannak. Ez az a terület, ahol a lupin versenyképessé válhat. Azok az állatok, amelyek ilyen tartalmú, fehérje tartalmú takarmányt igényelnek, lupinnal táplálhatók volnának. Még egyszer mondom, hogy ezek az államok nagyon, állatok magas szintű öm, takarmányt igényelnek. A lupinnal kiváltható volna a szójam, az elmúlt 10-15 évben ugyanakkor sikerült megoldani az agronómiai problémákat. Tehát a lupinból olyan világnövénynek kéne lennie, mint a szójából, azért nem változzá, mert az elmúlt 10-15 évben sikerült az igazi agronómiai problémákat meghaladni a lupin termeléssel kapcsolatban. Ami a decoupling, majd a recoupling, a különválasztás és újra összekapcsolás kérdését illeti, Nos, a szójával kapcsolatos egyik probléma specifikusan és történetileg az, hogy, a 9, hogy 92-ben a szója szerencsétlen volt, Egyszerűen az olaj magvakhoz sorolták be a az megállapodásban, és Matthias elmondhatja önöknek, hogy ebből milyen súlyos probléma jött létre. Ugorjunk vissza 93-94-be. Akkor én azt mondhattam egy gazdálkodónak, termesszél szóját. Erre a gazdálkodó azt mondta nekem, hát az is magvok 120 font per hold támogatást kapnak, a bab meg a borsófajták pedig 180 nos támogatást, mert ezek más rezsimben voltak. Egyszerű elszámolási probléma volt, és ezért nem lehetett a szóját igazán elterjeszteni Európában, mint növényt egész addig, amíg az ár fel nem szökött. Az elmúlt 5-6-7 évben vált a szója gazdasági alternatívává egy európai gazdálkodó számára. Szóval, tehát a kérdés az, hogy mit teszünk most. Hogyan lehet ezt az őrült függőséget eh, megszüntetni? Három hónapra vagyunk a katasztrófától, mondom, ha megállnak a hajók. És mondom, a kínaiak szép lassan elérik a 100 millió, millió tonnás szója felhasználást az elkövetkező pár évben. Szinte biztos ez. Látni kell, hogy mi ugyanakkor még nem értük el a plafont, és most kell valamit tennünk, hogy felkészüljünk a maximum szintre. A függőségünk csökkentése érdekében különböző gondolatokat végig gondoltam. Számomra a leginkább promotálható gondolat. Felejtsük el a GM-eket. Az igazi kérdés a függőség. Hogyan tudunk egy millió tonnát helyettesíteni? Integrált protein szakpolitikára van szükségünk Európában. Integrált politikára. Egy olyan politikára, amely a babot, a borsót, a szóját és a egyéb protein növényeket egy integrált politikába kapcsolja össze. Hogyha jó arányt találunk, akkor valóban csökkenthetjük az import szójától való függőségünket. Hogy válaszoljak az ön kérdésére, hogyan, hogyan tudunk a protein függőségtől megválni, a válaszom az, hogy az integrált politikával. A hüvelyeseket, hüvelyesek szerepét a, el kell ismerni a bab és borsó szerepét, valamint a lupin és az európai termelésű szója e, szerepét el kell ismerni. De három növénynek van egy közös tulajdonsága. Ez pedig a széndiokszid kredit modellben e, rejlik. Ez az út, amelyen járni lehet. hiszen két liter természetes gázt kell ahhoz felhasználni, hogy három kiló onmunium nitrát műtrágyát állítsunk ki. Tehát egy tonnához 650 liter természetes gázra van szükség, hogy előállítsuk ezt a, ezt a műtrágyát. Egy hektár lupin vagy szója pedig 90 liter dízelnek megfelelő nitrogént köt meg, azaz dízel által előállítható műtrágya mennyiséget köt meg. Tehát, hogyha meg akarjuk őrizni a földünket, és a fehérje szerepét növelni akarjuk, akkor valóban ezen az úton kell járni, hiszen ezt a három csoportot, növénycsoportot egy szakpolitikában lehetne összegezni, ez az én személyes véleményem. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, z tym Köszönöm szépen. A megközelítésünk Európában ez idáig a fehérje növények kapcsáni megközelítésünk úgy zajlik, mint más területen. Nagyra értékeljük ezt a ezt a célt, de ugyanakkor nem sikerül igazi eredményt elérni, mert kompromisszumokat kötünk. Szóval úgy gondolom, hogy igazi, mélyreható vitára van szükség, most és a jövőben a fehérje tartalma növényekről. És úgy gondolom, hogy az agrárpolitika jövőjére való kitekintés során is meg kell majd fontolnunk a fehérje tartalma növények helyzetbehozásának lehetőségét. Köszönjük a szakértőknek, hogy eljöttek, megosztották a gondolataikat, és hogy megválaszolták a kérdéseinket. Köszönjük a bizottság képviselőjének, a képviselőknek, a szakértőknek, hogy részt vettek ebben az érdekes vitában. Azt mondhatjuk, hogy a fehérje tartalmú növények termelése nagyon fontos céllá vált az európai mezőgazdaságban. Fontos, hogy itt is a sokszínűség, a különböző növények eh, sokszínűsége, eh, mint elv vezéreljen bennünket, és persze a termésforgó vagy a vetésforgó szempontjait is figyelembe vegyük. Persze politikai támogatásra hátszére is szüksége van a lupinnak és a többi fehérje termelő növénynek, ezért tűztük napirendünkre ezt a kérdést. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltak. Most pedig egy napi rendi pontunk van még. Hogyha érdekli önöket, akkor maradjanak. Lehet, hogy érdekli önöket, önöket az ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézésének kérdésem, mely a következő tízes napi rendi pontunk. Három oldalú tárgyalásokról van szó, hét találkozott tartottak a holland elnökség alatt, a legutolsót még júniusban, tehát most nem régiben közeleg a szlovén javít eh, az elnök, a szlovák elnökség. Röviden megadnám az előadónak a szót, és kíváncsian várom, hogy a trialógusban hogyan állunk-e dosszié tárgyalása során. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, nagyon érdekes volt ez a vita. Tessék, parancsoljon, Hozling úr. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben... Äh... Elnök úr már elmondta, most lezártuk ezt a háromoldalú egyeztetést múlt héten. Szeretnék köszönetet mondani a holland elnökségnek. Hatalmas előrelépéseket értünk el ebben a nem igazán egyszerű témában az ökológiai termelés témájában, és valóban Hát kérdezik egyesek, hogy miért nem sikerült lezárni a témát. Hát valóban eléggé régóta tart ez már. De azt gondolom, hogy nagy lépést sikerült tennünk előre. Egyesek azt mondják, hogy félig tele a pohár, mások azt mondják, hogy félig üres. Szerintem félig tele. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, amely az elmúlt hetekben számos kompromisszumot tett lehetővé, és így sikerült megegyezni. Az importtal kapcsolatban, a hatállyal kapcsolatban, ezt mind sikerült tető alá hozni. Az elmúlt egyeztetésben az ellenőrzések kérdésével is foglalkoztunk. Itt is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt egyszerű a kompromisszum megtalálása, mert eléggé eltérő véleményeket képviseltünk, de aztán végül mégis sikerült kompromisszumra jutni ebben a rendkívül bonyolult témában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett elkötelezettek vagyunk a parlament részéről, hiszen a legfontosabb témákat sikerült elfogadtatnunk. Évente tehát fizikailag ellenőrizni kell minden üzemet, ez a szabály. Viszont, hogyha lehetséges, lehet 30 hónapos kivételt mm, érvényesíteni, de csak nagyon szigorú feltételek mellett, amikor egy üzem valóban biztonságosnak tekinthető, és 24 mm, hónapos időközre lehet eh, kibővíteni a eh, két eh, ellenőrzés közötti időszakot, és az évi ellenőrzéssel kapcsolatban továbbra is az a szabály, hogy az ellenőrzés nem bejelentett, tehát spontán történik, de itt is lehetnek kivételek. Aztán az ellenőrzés módja, ez egy másik kérdés, bármikor előfordulhat az ellenőrzés az üzemekben. Aztán az MV szakbizottságban sikerült megegyezni, ez is eh, eléggé gyorsan sikerült, különböző mandátumaink voltak, eltérő volt a megbizatásunk, az ökológiai termelés az általános rendelet alá kellene, hogy tartozon, ezt mondták az MB részéről. Mi azt mondtuk, hogy az öko ellenőrzés az öko rendelet alá tartozik, és ez végül is így is maradt egy kivételtől eltekintve, de ez elfogadható. Egy dolog, amiben nem sikerült megegyezni a legutóbbi trialógusban, ez az egyik legérzékenyebb kérdés, a szennyezéssel hogyan, mit csináljunk, és hogyan tudjuk ezt megelőzni. Végül is a megelőző intézkedéseket tartjuk fontosnak az ökológiai termékek esetében. Ezeket nagyon erősíteni, meg kell erősíteni a megelőzési elővigyázatossági tervet el kell készíteni, és aztán ez után a következő három háromadalú egyeztetésekben egyeztetünk, hogy ki melyik intézkedéseket kell, hogy meghozza. Egy dolog abszolút világos, a tagállamoknak is van feladatuk, az ökológiai ágazatot védeniük kell, amennyire csak lehet. Hogyha itt bizonyos peszticidekkel kapcsolatban problémák merülnek fel, akkor a tagállamok felelőssége is felmerül. Egy pontban, és ez azt hiszem, hogy az új szlovák elnökségre marad, egy pontban előre kell lépni, már itt voltak előzetes egyeztetések. A parlamentnek az a véleménye, hogy a rendelet nagy része az alaprendeletbe tartozik, és nem szabad nyitott pontokat hagyni ebben, amelyeket aztán majd delegált vagy bármilyen jogi aktussal kell véglegesen szabályozni. A tanácsal vannak eltérések, véleményeltérések. A tanácsnak új mandátumra van szüksége, hogy előrelépjen, ami az állattartást illeti, itt, illetve a vetőmag kérdését, itt szeretném ezeket véglegesen tisztázni ebben a rendeletben összességében azt mondom, még akkor is, hogyha egyesek azt mondják, hogy lassú a haladás, azért van haladás, egyes fejezeteket sikerült lezárni, és bízom benne, hogy a következő elnökség alatt sikerül véglegesíteni. Köszönöm. C'est bon, c'est bon. Ça... Pan poseł Feron. Feron képviselő következik. Köszönöm szépen. Ami ezt a témát illeti, végül is, hát úgy látjuk, hogy elég van bizonyos homályos részek, és ezek hát súlyosbítják a jelenlegi helyzetet. Sok tenyésztőt érint a válság, és gondolkodnak azon, hogy áttérjenek a biotermelésre. Itt azt is látjuk, hogy nem minden országban ugyanúgy valósul meg a szabályozás a, mező, a, a gazdák megpróbálnak diversifikálni, de hát ezt nem támogatja sajnos az Európai Bizottság, és e, egyesek hát feladták ezt. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni a biotermeléssel kapcsolatban, és azt kell elérni, hogy azok, akik a biotermelés felé fordulnak, valóban támogatást kapjanak. Még manapság is sok olyan téma van, e, amely nem favorizálja ezt az átállást. Jakovics képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon röviden szólnék hozzá. Nem vagyok kifejezetten optimista, mint ahogy Heusling úr volt, azt mondta, hogy nagy előrelépést sikerült elérni a holland elnökség alatt. Én személy szerint inkább azt gondolom, hogy nagyon lassú az előrelépés. Még akkor is, hogyha sikerült bizonyos pontokat lezárni. Szerintem a szlovák elnökség alatt nagyon sok téma vár még lezárásra. Én attól félek, hogy nem leszünk ebben sikeresek. Még azt is el kell mondanom, hogy még ha siker, el is érjük, amit akarunk, kérdezem, hogy mennyi új jogszabályt, jó minőségű új jogszabályt fogunk tudni elfogadni. Nem tudom, hogy nem csak kis kozmetikai intézkedéseket fogunk elfogadni, amelyeken két évet dolgoztunk, szerintem minimális módosítások lesznek. Örülök annak, hogy egyes előrelépések, folyamatok tekintve az ellenőrzést beindultak. Ez eléggé pozitív, de ami az általános megfigyeléseket illeti, súlyos kérdéseim vannak a min- minőséget illetően. Köszönöm. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Andrea úr. De nem akartam hozzászólni, de Fenán úr hozzászólásával ez mégis szükségessé vált. Azt gondolom, hogy ez a téma nem arról van szó, hogy valaki akarja-e vagy nem. Ön említette a rendelkezés homályosságát. Hozling úrnak szeretnék köszönetet mondani a beszámolásért. Kiváló volt ez az összefoglaló. Az Európai bizottságnak, illetve a, a, a távozó elnökségnek is szeretnék eh, köszönetet mondani. Egy olyan témáról van szó, ami nem egyszerű, nagyon részletekbe menő, nagyon technikai. Eh, a rendeletek, a bio eh, rendeletek módosításáról van szó, tehát egy meglévő rendelet módosításáról van szó. Nagyon komolyan kell ezt venni és semmi értelme nem lenne gyorsítani a e, tárgyalásokat. Hozlingónak azt mondanám, hogy volt előrelépés a ö, e, egyes témákban, az ellenőrzés témájában például, amely az egyik kulcsfontosságú eleme a tárgyalásoknak. Azonban az 500 millió, itt 500 millió Európáról van szó, illetve a globális biopiacról. mind az Európán belüli, mind az Európán kívüli aspektusok felmerülnek, amikor az ellenőrzésről beszélünk. Hatalmas dolgok forognak itt kockán. A bioágazat a mezőgazdaság minden területére kiterjedhet, és ez egy nagyon összetett téma, ami a mezőgazdasági tevékenység jövőjét rengetheti meg, úgyhogy a harmadik országokkal való partnerség elengedhetetlen. Köszönöm szépen. Ezzel a ponttal kapcsolatban nem akartunk eszmecserét folytatni, úgyhogy tulajdonképpen a terv csak az volt, hogy kérdéseket tegyenek fel a kollégák, csak egy percet tudok adni. Igen, köszönöm, konkrétan, hogyha sikerül megegyezni, ami a küszöböket illeti, akkor ezzel meg sikerül megegyezni a tárgyaláson is? Köszönöm. Hajszling úr, röviden. Tényleg csak egy perc. Ja, Sie kennen ja die, die Vorlage, die wir von Seiten des Parlaments amit a parlament benyújtott eh, tervezetet, eh, és amiben a tanácssal eléggé egyetértünk, itt eh, tulajdonképpen nem akarjuk a küszöböt újra meg fogalmazni. A legutóbbi eh, trialógusban elfogadtuk azt, hogy az megelőzés, illetve az elővigyázatosság elvét eh, eh, erősítjük, az ágazatot jobban, a felelősségét jobban kidomborítjuk, nagyon sok aspektust kell betartaniuk a biota, te, üzemeknek, állatvédelem, talajvédelem, stb. Ezt mind össze kell, foglal, össze kell foglalni. Nem egyszerű a dolog, más dolgokról is azt gondoltam, hogy nem lesznek egyszerűek. Úgyhogy a kedves liberális kollégámnak azt mondom, hogy szerintem sikeresek leszünk majd, és az a véleményem, hogy az új elnökség már elkészült a témára, tehát nyilván nem nulláról indulunk, úgyhogy azt gondolom, hogy reménytelien tekinthetünk a folyamatra. Nem, nem teljesen új területről van szó, már létezik egy rendelet, úgyhogy nincs értelme pánikba esni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek a rendeletnek a visszavonása is felmerült, de most a dolgok végül is megvalósultak, jobb megoldások vannak, és ebbe az irányba kellene folytatni a munkát. És hogyha még lehet egy kérésem, egy rövid tájékoztatást kaphatunk e-mailben ezekről a kérdésekről, amelyeket ön elmondott. Talán egy e-mailben ezt még ki lehet egészíteni. Köszönöm szépen! Nos, kedves hölgyeim és uraim, ma délelőtt volt a koordinátorok ülése, az ajánlásokat mm, elküldtük, nem látok megjegyzést ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt hiszem, hogy ezeket elfogadhatjuk. Az egyéb témák nincsen semmi hozzászólás ezzel kapcsolatban. A következő ülés július 13-14-én lesz A tanács képviselője, képviselőjét hallgatjuk majd meg, mezőgazdasági minisztert, szlovák kormány tagját, és különböző témákat fogunk felvetni, és ez lesz az utolsó ülés a nyári szünet előtt. Úgyhogy 13-án találkozunk újra, és hogyha vannak még egyéb témák, meglátjuk, hogy mi történik még addig a mezőgazdasági csúcs találkozón Luxemburgban természetesen nagyon nagy elvárások vannak a